witam obecnych wśród nas przedstawiciela rady oraz przedstawiciela komisji europejskiej zaraz e, udzielę e, panom głosu. kolejnym akkor mindjárt megadom a szót. Az első napirendi pontunk közös vita a megerősített gazdaságirányítási mechanizmusokról. Először a tanács és a bizottság nyilatkozatait hallgatjuk meg. A május 7-i és az ECOFIN ülések eredményeiről, illetve megvitatjuk, hogy a 2020-as európai stratégia milyen politikai jelentőséggel bír a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság összefüggésében. A második vita pontunk a pénzügyi és a gazdasági válság következményei az EU 2020-as stratégia és irányítása tekintetében. Itt több szóbeli kérdés hangzott el a tanácshoz és a bizottsághoz. Az EU 2020-as stratégiájának politikai jelentősége a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság keretei között. Az első hozzászóló a tanács képviselője, úgyhogy Garido államtitkár úrnak megadom a szót. Gracias, señor presidente. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, elnök úr. Mindannyian tudjuk, hogy nagyon komoly, válságos pénzügyi időszakot élünk meg. Ezt már többször elmondtuk. Nem hónapokra nyúlik vissza ennek az eredete, hanem évekre. Először is a subprime válsággal kezdődött ez az Egyesült Államokban ezután a magánszektorban pénzügyi válsággá alakult, ezt követően pedig igen gyors lefolyással a reálgazdaságot sújtó mély recesszióba mély recesszióba taszította a reálgazdaságot tehát, és különösen érzékenyen érinti ez azokat az országokat, ahol az építés, építésnek, az építőiparnak, illetve az ingatlan szektornak nagy volt a szerepe. A központi bankok a tagállamokban mindent megtettek azért, hogy a pénzügyi rendszer teljesen képtelenné váljon, illetve a reálgazdaság kapcsolatát is valahogyan ki kellett javítani ebben a kérdésben. Ugye az állam gazdaságban, az állam háztartásban is nagyon súlyos hatása lett ennek a válságnak. már nem csak a magánszektorról beszélhetünk, hanem az állami szektorról is. Nagyon komoly deficitek alakultak ki az állami költségvetésekben. Aztán az állam adóság is nagyon megnövekedett. Ez több helyen jellemző. Illetve nagyon változékonyak a piacok, sokszor spekulatív hatásokat is érzékelhetünk. Mindez azzal is jár, hogy a tagállamok már a sokkal nagyobb kamatlábbal jogosultak csak, vagy kaphatnak hiteleket, kölcsönöket. Ez az egész eurozónára kihalt ez a, ez a válság mechanizmus, tehát nem egyetlen tagállamra határolódik be immáron ez a jelenség, hanem a teljes euróövezetre. Ez a helyzet, ez a történetek, a történések sorozata. A kérdés, csak, a kérdés pedig az, hogy Európa mit tett, mit tehet annak érdekében, hogy megpróbálja meggátolni a válságot, illetve mit tesz ez ellen. Nos, az Európai Unió szerintem megfelelően lépett fel, lassan kezdődött a reakció, de jó eredmények születtek. Az Európai Unió óvatosan lépett fel, és koordinált módon. Lehet, hogy az egyes fellépések, lépések tengerében nehezen látható az alapirány, de mégis jól lépett fel az Európai Unió, Véleményem szerint sokkal inkább középtávú és hosszú távú lépéseket kell tenni, hogy visszatérjünk a válság előtti helyzetre. Rövid távú lépéseknél el kell mondanunk azt, hogy nagyon fontos, hogy egyfajta tőkeinjekciókat, injekciót tegyünk a magánszektorba, illetve az azonnali fellépéseket, ezt a sok terápiát koordináltan kell megtenni egyfajta tervre van szükség, egy közös tervre, hogy valahogyan behatároljuk ezt a hihetetlenül nagy jelentőségű válságot. A görög segély, vagy görög segítség is ide tartozik az azonnali fellépések közé. Hónapokkal ezelőtt derült ki, hogy Görögország államháztartási helyzete igen válságos, igen súlyos. A 120 6 per 9-es cikke a szerződésnek arra késztette a bizottságot, hogy ajánlásokat tegyen Görögország felé, és továbbra is nyomon, követ, nyomon követi a tanács és a bizottság is Görögország helyzetét. Nem arról van csupán szó, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő likviditás Görögországban, hanem strukturális változásokra van szükség a nyugdíjrendszerben, az egészségügyi rendszerben. Április 23-án pedig döntés született egy mechanizmusról, amelyel Görögországot segíteni az EU. Ennek a mechanizmusnak az első megjelenése tegnap történt meg. Az Európai Unió tagállamai ezen együttes mechanizmus keretében segítettek Görögország. A rövidtávú stratégia tehát a megnyilvánul, lássuk Görögország esetén. Rövid távon a rövid távú intézkedésekre vonatkozik a szóbeli kérdés egyik része. Dólur Verhofstadt úr, Schulz úr és mások nyújtották be ezt a szóbeli kérdést, és valóban egyfajta válságkezelő mechanizmusra lenne szükség, ellenőrzött mechanizmusra van szükség, amelynek az is célja, hogy az államháztartási problémákat kézben tartsa, illetve a gazdasági növekedést se téveszi el szem elő. Ugyanakkor nem elég rövid távú intézkedésekre korlátoznunk magunkat, nagyon fontosak a középtávú és hosszú távú elképzelések. Jelenleg nagyon komoly gondot jelent az, hogy a piacok nagyon változékonyak, illetve hogy a pénzügyi piac gyengélkedik. Európának komoly elképzelései vannak, válságkezelő elképzelései közép és hosszú távon. Ezeket mindenképpen ki kell emelni, hiszen pontosan egy olyan típusú válságra irányulnak, mint amelyet megélünk. Segít az Európai Uniónak kilábolni ebből az igen súlyos válságból, és egészen ö, konkrétan a legfőbb célpont az eurozóna. Az Európai Unió számos intézkedést vitat meg és erről itt a parlamentben most folyik a vita, egy ellenőrzési csomagról van szó, és ennek a csomagnak az egyik része egy olyan intézkedés, amelyet tegnap fogadott el az ECOFIN, az úgynevezett hedge fundok és magas kockázatú tőke alapok ellenőrzéséről szóló intézkedés. Kombendit úr és más képviselők is utaltak ennek a fontosságára. a G20-as csúcs találkozóban, csúcs találkozó ideje alatt is megfogalmazódott ez a szükségeség. Tehát strukturális reformokra is szükség van, és a, az EU 2020-as stratégiának ez a célja. A tagállamok számos célkétűzésben egyeztek meg a 2020-as stratégia jegyében. A tagállamok nemzeti tagállami terveket dolgoznak ki, reformterveket. Nagyon fontos az is, hogy a termelékenységi vagy termelési rendszert próbáljuk ennek keretében megvalósítani, illetve koordinálnák az EU-s tagállamok a gazdasági, gazdaságpolitikájukat. Azt próbáljuk elírni, hogy ilyen alap problémákat termeljen a rendszer, a technológiai hozzáadott érték célkütűzését próbáljuk megvalósítani, illetve nagyon fontos, hogy a, hogy a foglalkoztatás politikában és strukturális reformok történjenek, és kiemelném még a éghajlatváltozás elleni harc szerepét. A, a, fontos gondok vannak, vagy nagyon komoly gondok vannak a termelékenységben, a, a magánszektorban, illetve az államháztartási helyzet sem kielégítő. Május 12-én a tanács döntéseket hozott erről, aztán a tegnapi ECOFIN ülésnek is témája volt ez olyan intézkedésekre van szükség, amelyek megtartják a költségvetési fegyelmet, illetve segítenek abban, hogy a tagállamok betartsák a stabilitási növekedési paktumot, és megelőzik a jövőbeni válságokat. Egy task force-ot hozott létre az Európai Unió május 21-én. E hét pénteken fog ez összejönni, ennek Van Rompuy úr az elnöke. A bizottság költségvetési és gazdaságpolitikai együttműködésről szóló nyilatkozatát veszi alapul ez a munkacsoport, amelyet Oli Rén dolgozott ki. Ennek a munkacsoportnak hosszú távú célkitűzései vannak. Aztán nagyon fontos az, hogy a pénzügyi piacot valahogyan ellenőrizzük, erről is egyeztet majd a, e, ez a task force. Harms és e, Convedit képviselők utaltak ezek, ezen intézkedések fontosságára a szóbeli kérdésben, és az Európai Unió tanácsa komolyan veszi ezt. Az, az IMF az IMF decemberi döntése nyomán a bizottság megbeszélte, vagy megvitatta a pénzügyi tranzakció vonatkozó adó kérdését, és az ECOFIN-nek is témája volt ez. Ezek rendkívül fontos intézkedések, amelyek véleményem szerint a közép- és hosszú távú intézkedések közé tartoznak. Tegnap például az EU latin-amerikai csúcson, Madridban elhangzott a pénzügyi piacok reformja, tehát az Európai Unió az összes lehetséges fórumon megragadja a lehetőséget, hogy, ennek, hogy erről a kérdésről beszéljen. Az Európai Unió mindent megtesz azért is, hogy az úgynevezett gazdasági kormányzást, európai szintű gazdasági kormányzást megvalósítsa. Az Európai Parlament és a Bizottság részt vesz aktívan ebben a folyamatban, hogy a parlament, mint ellenőrző és jogalkotó szerv vállal részt ebben a munkában. Az Európai Monetáris Unió nem megfelelő módon működik. Nem létezik még gazdasági unió, pedig erről szól a szerződés, de valóságban ez nem valósult meg. Megvalósult a monetáris unió, de a gazdasági unió még nem jött létre közép és hosszú távon mindenképpen meg kell ezt valósítani. A válság legyöngítette gazdaságainkat, próbára tette az Európai Uniót, de az Európai Uniót így sem lehetett részeire bontani, nem bukott meg az Európai Unió. Az Európai Unió talán lassan reagált, de nagyon nagy biztonsággal sokat hezitált az Európai Unió a, vás, a reakciókban, de mindig egységesen lépett fel. Véleményem szerint megfelelően reagáltunk az előttünk álló kihívásokra, és az Európai Tanács ezt a gazdasági kormányzást tartja szem előtt, amit meg kéne valósítani. Nagyon fontos az is, hogy a torontói G20-as csúcs találkozón milyen döntések születnek a pénzügyi piac, a pénzügyi rendszer ellenőrzéséről, illetve hogy hogyan alakul a helyzet a nemzetközi piacon. Köszönöm, Köszönöm szépen, miniszter úr! A beszámolóját a tanács nevében, most pedig a bizottság képviseletében Oliren biztos úr kap szót. Tisztelt elnök úr, képviselők! Üdvözlöm, hogy most eh, vitát tartunk az Európai Unió ért eh, válságáról, a rövid távú, illetve a hosszú távú kihívásokról a irányítás területén. A válságra gyorsan kellett reagálnunk. Tíz nappal ezelőtt az Európai Unió egy bátor és szükséges döntést hozott eh, annak érdekében, hogy megőrizze Európa pénzügyi stabilitását. Ez egy kettős reakció volt a súlyosbodó válságban, ami rendszer szintű kihívás elé állította az eurót. Ez a reagálás szerintem egy konszolidációs csomagként is leírható. Először is a pénzügyi stabilitási mechanizmusra vonatkozik, ami 500 milliárd eurós pénzügyi támogatást jelent Görögország számára, amit az IMF még kiegészít további forrásokkal. Másodszorban pedig arról döntöttünk, hogy meggyorsítjuk a költségvetési konszolidációt azokban a tagállamokban, ahol erre leginkább sürgősen szükség van. Egy hiteles csomag is megszületett Európa részéről, ami jelzés értékű a piacok felé, illetve a világ piac felé is, nevezetesen, hogy megvédjük az eurót, bármit tesz is ez szükségessé. És ezt elsősorban a fenntartható növekedés és a munkahelyteremtés érdekében kell megtennünk. A pénzügyi stabilitás nem szabad, hogy aláássa a gazdasági fejlődést, ami meglehetősen szerény mértékű. Tehát ez a mi felelősségünk az állampolgárok felé. Nagyon konkrét lépések is születtek. Tegnap az eurózóna tagjai nevében 14,5 milliárd eurót bocsátott az EU Görögország rendelkezésére, amit az IMF 5,5 milliárddal egészített ki. Annak érdekében, hogy az azonnali refinanszírozási igényeket kezelni lehessen. Mindez természetesen egy olyan feltételhez kötődik, eh, miszerint Görögországnak egy eh, teljes konszolidációs programot kell megvalósítania, amit eh, az Európai Unió, az EKB és az IMF is jóvá hagyott. Az Európai Központi Bank rendkívüli intézkedéseket is hozott annak érdekében, hogy kezelni tudja az eurót ért közelmúltbeli támadásokat. A tagállamok is megértették, hogy mennyire fontos a költségvetési konszolidáció annak érdekében, hogy az államháztartás stabilitását biztosítani lehessen, és hogy ezzel megteremthessük a fenntartható gazdasági növekedés alapjait. Múlt héten Portugália nagyon fontos költségvetési konszolidációs intézkedéseket jelentett be, ezek nagyon nehéz, de szükséges lépések annak érdekében, hogy vissza lehessen szorítani a 2010-ben és 2011-ben várható óriási költségvetési hiányt. A bizottság egy átfogó vizsgálatot is lefolytatott az új célkitűzések kapcsán, és az intézkedéseket is megvizsgáljuk az elkövetkezendő hetekben. Szeretném hangsúlyozni, hogy a az államháztartási hiány gyors visszaszorítása alapvetően fontos a stabilitási és növekedési paktum teljesüléséhez, amelyet az ECOFIN május 10-én fogadott el. Legalább ennyire fontos, hogy a tagállamok strukturális reformokat is megvalósítsanak, hiszen ez hozzájárul a potenciális növekedéshez, és itt elsősorban gondolunk a munkaerőpiac és a nyugdíjrendszerek reformjára. A költségvetési konszolidáció egy abszolút sürgős prioritás egész Európában, ugyanakkor arra is törekednünk kell, hogy a gazdasági és költségvetési politikákat megfelelően koordináljuk, és harmonizáljuk a tagállamok között. A költségvetési konszolidációt meg kell különböztetni a különböző költségvetési területek, illetve az egyes országok kitettsége szerint. Bizonyos tagállamoknak meg kell gyorsítaniuk és előre kell hozniuk bizonyos intézkedéseket, amelyeknek a költségvetési mozgástere szűk, Más tagállamokban, ahol a költségvetés mozgástere nagyobb, ott elsősorban a munkahelyteremtésre kell helyezni a hangsúlyt. Természetesen tévedés lenne, hogyha itt megállnának a törekvéseink. Ha az euró első tíz évét megnézzük, elmondhatjuk, hogy ez egy sikeres történet volt. Ez a kiinduló pont. Ugyanakkor a válság rámutatott arra is, hogy fel kell ismernünk a rendszer szintű problémákat, Amikor a gazdasági növekedés, a gazdasági jó helyzetben volt, akkor nem kényszerültünk a költségvetési fegyelem kellő érvényesítésére. Éppen ezért május 12-én múlt héten a bizottság egy sor ambiciózus javaslatot terjesztett elő a gazdaságirányítási rendszer megerősítése érdekében. El akarjuk meg akarjuk teremteni a gazdasági felügyeletet, ellenőrzést, meg akarjuk szüntetni az egyensúlyi hiányokat, és egy állandó és erőteljes kockázatkezelési mechanizmust, keretet is létre akarunk hozni. Úgy gondolom, hogy a parlament is megismerte ezeket a javaslatokat, hiszen ezek a 2020-as stratégia sikerét is alapvetően befolyásolják az elkövetkezendő évben. A javaslataink két elvre épülnek. Először is eh, eh, nevezetesen az, hogy a megelőzés eh, mindig jobb, mint a válságkezelés, és ez segít elkerülni a válság eszkalálódását, másodszor pedig egy erőteljesebb költségvetési ellenőrzést erőteljes gazdasági felügyelettel is párosítani kell, annak érdekében, hogy a fenntartható fejlődést biztosítani lehessen. A javaslataink három építő elemből állnak össze. A preventív és a korrektív intézkedésekből a stabilitás és a növekedési paktum keretében ezek képezik, illetve ezen túlmenően a gazdaságirányítási rendszerben a költségvetési politikákat is konszolidálni kell, és biztosítani kell, hogy az egyes tagállami politikák megfeleljenek egy koordinált célkitűzés rendszernek ezzel az eurozóna stabilitását igyekszünk megőrizni, illetve a többi eurozónán kívüli tagállam stabilitását is. És ez nem azt jelenti persze, hogy a nemzeti költségvetéseket költségvetési soronként fogjuk végigvizsgálni. Ehhez sem kapacitásunk, sem időnk nincsen hanem azt fogja jelenteni, hogy elemezzük majd és összehasonlítjuk az általános költségvetési irányelveket, mielőtt a nemzeti kormányok a parlament elébe nyújtják ezeket a költségvetéseket, élve azon jogunkkal, hogy ezeket a költségvetéseket megnézhetjük, és ami az általános elveket illeti, és korrektív intézkedéseket javasolunk az egyes nemzeti kormányok felé. Én teljes mértékben tisztában vagyok, hogy ez a kérdés mennyire érzékeny, illetve mennyiben érinti ez az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek költségvetés alkotási hatásköreit. Itt nem arról van szó, hogy alá kívánjuk ásni a demokráciát vagy a parlamenti szuverenitást. Minden esetre azt elvárjuk, hogy a parlamentek megfeleljenek azoknak a szabályoknak, amelyeket saját maguk alakítottak ki korábban. Nevezetesen, hogy ne csak prédikálják, hanem vizet is igyanak. Csak hogyha ez a konszolidáció megvalósul, akkor lehetnek elvárásai. Nagyon jól tudjuk, hogy az eurozónában az egyes politikai döntéseknek a nemzeti határokon túlmutató hatása van, és éppen ezért európai szinten kell koordinálni, mielőtt a nemzeti döntések megszületnek. A második építő elem túlmutat a költségvetési figyelésen, és az egyensúly hiányokat, a makroszintű egyensúly hiányokat igyekszik kezelni. Az egyes tagállamok között igen komoly versenyképességi hiátus, illetve különbségek alakultak ki, és ez emiatt súlyosbodott az egyes tagállamokban a pénzügyi és a gazdasági válság arra kell törekednünk, hogy a problémákat minél előbb elfolytsuk, mielőtt válságba torkollanak. Éppen ezért bizonyos mutatószámokat javasoltunk, és egy pontozó táblát, javaslatot tettünk egy korai jelző vagy figyelmeztető rendszerre is, ideértve a termelékenységi, az munkaerőköltségekre vonatkozó mutatószámokat is teljesen nyilvánvaló, hogy ez nem azt jelenti, hogy gyengíteni akarjuk az export teljesítményét bármely tagállamnak is. A gazdasági növekedés egyensúlyának visszaállítása Európában ez a fő célkitűzés. Szükség esetén az export versenyképességet kell javítani, illetve a belföldi keresletet és ehhez eh, Európának egy csapatként kell megjelennie, csapatban kell játszania. Harmadsorban azt is világosan kell látnunk, hogy eh, az eurózónát eh, senki nem tudja legyőzni. És ehhez egy szilárd és tartós válságkezelési rendszerre van szükség Európában. A május 10-én eh, létrehozott ideiglenes rendszer az első bátor lépés ebbe az irányba. Minden esetre közép és hosszú távon a bizottság egy állandóbb mechanizmusra tesz majd javaslatot, ami bizonyos politikai feltételeknek kell, hogy megfeleljen, és eh, meríteni fogunk a közelmúlt tapasztalataiból is. El kell kerülnünk eh, az erkölcsi kockázatokat is, éppen ezért a rendszert olyan vonzóvá kell tennünk, hogy egyetlen egy tagállamnak se legyen késztetése arra, hogy indok nélkül folyamodjon ehhez a rendszerhez. Minden esetre jó, hogyha van egy már összeállt tűzoltóság, mielőtt a, egy busztűz erdőtűzé eszkalálódik. Elnök úr, tisztelt képviselők, lezárásként még annyit, hogy a javaslatunk egy óriási lépést jelent eh, abba az irányba, hogy megszülessen egy gazdaságirányítási mechanizmus Európában. Emellett egyébként eh, javaslat született arra vonatkozóan is, hogy Észtország eh, csatlakozzon az eurózónához. Csak például egy számot engednék, engedjenek meg. Jelenleg a GDP arányos költségvetési hiány 75% Európa átlagában, Észtországban ez pedig 7,5%, tehát nem 75, hanem 7,5, mégpedig már hosszabb ideje. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos jel számunkra, a tekintetben, hogy a fenntartható gazdaságpolitikák eh, vezethetnek csak sikerre. Összességében a, közö, a bizottság kezdeményezései egy megalapozottabb és alaposabb gazdaságirányítási rendszert eh, és prudensebb eh, gazdaságirányítást tesz lehetővé Európában és az eurózónában és eh, nagyon fontos, hogy ezeket az intézkedéseket mielőbb élettel is megtöltsük. Komisarzu, za przedstawienie e, stanowiska komisji. E, w imieniu grup... Köszönöm szépen. E, biztos úr a nyilatkozatát, most pedig megadom a néppárt eh, eh, képviselőinek, Dol úrnak a szót. Kedve, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Európa végre reagált. Az állam és kormányfők végre meg, elkezdték meghozni az intézkedéseket tíz nappal ezelőtt, az eurót megtámogatásáról döntöttek. Olyan tervez, amelyik nagyon jól mutatja az európai szolidaritást szemben mindazokkal, akik ebben kételkedtek. Olyan tervről van szó, ami ugyanakkor elégtelen, és amit további intézkedésekkel kell kiegészíteni, hogy a nemzeti költségvetési hiány csökkenjen, szociális, fiskális politika egyeztetésre van szükség a 27-ek között. Valamennyien ugyanezt mondjuk, akkor tegyük is meg. Van egy terv, amit szerda, legutóbb szerdán elfogadtak, és drasztikusan megfogalmazta a stabilitás és növekedési paktum felügyeletét. Nem fogunk tudni kilábalni ezen intézkedések nélkül, és nem tudunk akkor sem kilábalni, ha nem leszünk politikailag bátrak. Európai szinten már hoztunk intézkedéseket nemzeti szinten is, ezeket az intézkedéseket most kell valamennyiünknek meghozni. Ez igaz a jobboldali kormányokra, épp úgy, mint a baloldaliakra. Nagyon sajnálom, hogy a német szocialistáknak a bundesztági szavazásban nem volt meg ez a bátorság, amikor az európai támogatásról, segítségről kellett szavazni. Az első következmény következménye ennek, hogy pontosan tudni kell a nemzeti államháztartási számlák állapotát, csak úgy, mint ahogy ezt ismerjük az európai számlák esetében. Kérem az Európai Bizottságot, hogy garantálja és szankcionálja, de nem csak óvatosan leleplezze ezeket a tényeket, hanem minden, valamennyien félünk ugye a radartól, ezt mind ismerjük, a szankciótól mindenki fél, mindenki félti a pontokat a jogosítványában, amikor autót vezet. Ugyanezt kell alkalmaznunk itt, és szankció kell. Minden komoly politikának ez az alapja. Második tanulság, hogy a 27-eknek koncentrálni kell a költségvetési irányválasztásukra. A múlt héten én magam is kértem itt néhány hete ezt a bizottságtól. Tudom, hogy ez irritálja a tagállamokat, hogy azt kérik, hogy koncentráljanak de tudni kell, hogy a tagállamok egyre inkább irritáltak lesznek a jövőben, hogyha az államháztartásukat úgy kezelik, hogyha egy lakatlan szigeten lennének, és hogyha nem lenne egy közös pénz, és nem lenne ehhez szükséges a közös fegyelem. A nemzeti költségvetések mellett a szociális-fiskális politikákat is összhangba kell hozni Értem, hogy amikor egyesekre azt kérjük, hogy áldozzák fel magukat, segítsenek meg olyanokat, akik kevesebbet dolgoznak, korábban mennek nyugdíjban, ez sem tartható. Az euró csak akkor lesz életképes, hogyha valamennyien közösen megadjuk az ehhez szükséges eszközöket. Én ö, ö, nem, ö, áll, nem ö, fogadom el azt, hogy az euró dezintegrálódik, hogyha ha nem változtatunk ezen. Fontos, hogy a, ne rövid távú politikákkal kormányozzunk, át kell térni a közép és hosszú távú tervekre amit egyébként a vállalkozók is követelnek azért, hogy munkaerőt vehessenek fel és beruházásokat eszközölhessenek. Az én frakcióm azt kéri, hogy a bizottság végezze el a munkáját, azaz alkalmazza a bónusz-málusz terápiát a tagállamokra. Azon államok, amelyek megtisztítják a költségvetésüket, azokat ismerjék el, másokat pedig szankcionáljanak. Ren úr nem szabad ettől félni, ezzel az európaiakat szolgálja, szolgálja, ezzel szolgálja a tagállami érdekeket. Az igazi nagy probléma az állampolgárok számára az az, hogy vajon a ö, megtakarítások, a betétkönyvek tovább is garantáltak-e. Azok az állampolgárok, akik egész életükön át dolgoztak, hogy legyen egy kis megtakarított pénzük, a megtakarításaikért aggódnak. Ezt kell nekik garantálnunk és egyszerűen nem jelent ez mást, mint elvégezni azt, amit a bizottságnak a feladata. A bizottságot ezért hozták létre. Csak ilyen körülmények között lesz értelmes a 2020-as stratégia. Ha ismételten komolyak leszünk, hogyha együtt kollektívan lépünk fel, hogyha le tudjuk küzdeni a munkanélküliséget, ha meg tudjuk venni az oktatás, az innováció, kutatás csatáját. Ezt nap mint naponta elmondjuk, hogyha valamennyi tagállamban kell ö, ö, megtakarításokat eszközölni, akkor nekünk, európai képviselőknek, tisztviselőknek is ezt kell tennünk, egyébként nem leszünk szavahihetőek. Már néhány válságot megértem, nagyon nehezeket, mélyeket. Remélem és kívánom, hogy ez a válság egy új kiinduló pontot jelentsen Európának és az állampolgároknak. Köszönöm szépen a figyelmet. Dziękuję, panie przewodniczący. Köszönöm szépen. A szocialista frakció nevében Schulz úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kollégák! Úgy gondolom, hogy erre a vitára egy nagyon súlyos helyzetben kerül sor az Európai Unió számára fenyegető körülmények között. Több, több évtizede a laissez-faire ideológia jellemezett minket. És a adott helyzetben senki nem vonta kérdé, kérdőjel, nem kérdőjelezte meg a kapitalista rendszert. Ez a gazdasági rendszer ugyanakkor a legsúlyosabb gazdasági, pénzügyi és foglalkoztatási válságot hozta a második világháború óta, és a legsúlyosabb legitimációs válságba sodorta az intézményrendszert a második világháború óta. Ez a rendszer tehát hamis, helytelen és immorális, sőt perverz. És egy példával szeretném alátámasztani azt, amit mondok. Számos állampolgár ismeri a szakértői kifejezéseket már megismerte a credit default swap kifejezést, ami azt jelenti, hogy bizonyos biztosítást vagy fedezeti ügyletet köt, mintha egy kereskedelmi áruról lenne szó. József Toll farmjánál, farmján biztos, hogy van tűz elleni, tűzkár elleni biztosítás. Ha én meg akarom venni a farmját, és időközben leég a háza, akkor a biztosítási összeget én fogom megkapni. És eh, akkor én vagyok a eh, felelős. Tehát ez egy perverz rendszer. És ezt kell leállítani, ezt kell betiltani. És pontosan erről beszélünk, egy ilyen mechanizmusról van szó. És ezek nem eh, örömteli példák hanem ezek a kaliforniai iskola példája, amely gyakorlatilag egy levegőben lebegő ügyletről beszélnek. Időközben pedig az egész csődbe ment. Tehát akik ilyen biztosításokat kötöttek, gyakorlatilag az egész életük megtakarítását vesztítették el és gyakorlatilag ennek kell korlátot szabni, ezt kell megfékezni. Ami pedig a gazdaságirányítást illeti. Már hallottuk Garrido úrtól, más hozzászólóktól is, ez így rendben van. Csak az a baj, hogy szerintem túl későn reagálunk. Sok mindent már régen meg kellett volna tenni, és szabályozni kellett volna. Most kezdjük el szabályozni a hedge fundokat, a fedezeti alapokat. És most beszélünk egy ügynökségről, és az normál, hogy egy normális dolog, hogy egy amerikai hitelminősítő intézet szerint ítéljük meg a helyzetet, és ők határozzák meg, hogy bizonyos nemzeti adósságokat, Portugáliát le kell -e értékelni, vagy sem. Ezeket a dolgokat kell tehát szabályozni. Ezeket már évekkel ezelőtt meg kellett volna tenni, viszont mindenki elutasította akkor még. Mégpedig ugyanazok a kormányok utasították el, akik most tőlünk várják el, hogy majd a válságot kezeljük. Herr Kollege Langen! Langen kolléga úr, tudom, hogy ma délután majd egy indítványjal fog élni, hogy a parlamentben ne legyen karnevál. Viszont nagyon sajnálom, hogy úgy alakul a helyzet, hogy egy parlamenti ülés karnevállá válik itt egy gazdasági és pénzügyi uniót hoztunk létre, de úgy tűnik, hogy hiába. Megteremtettük a valutauniót, de nincs gazdaságpolitikai unió. 16 szuverén ország nem koordinálja a gazdaságpolitikáját, sőt, ezek a gazdaságpolitikák egymásnak ellent is mondanak, mégpedig egy egységes valuta övezetben. Ez egy komoly veszély. Itt ez a Kalifornia is teljesen ö, csődbe ment. A kaliforniai gazdaságpolitika, ha, ha önálló valuta unió lenne az Egyesült Államokban, akkor ott is egy komoly válság lenne, épp úgy, mint Portugáliában, amely része a valuta uniónak. Éppen ezért a irányításnak kell erről gondoskodnia. A legitimációs válság is egy nagyon súlyos dolog. Az állampolgárok és saját bőrükön tapasztalják meg, hogy ez a gazdaságirányítási rendszer kudarcot vallott. Sőt, a szupranacionális intézmények, amelyek felelősek ezért a rendszerért, teljesen hitelüket vesztették. És ebben a globalizált világban, a globalizált kihívás mellett mindenki a nacionalista retorika mögé húzódik. Ez pedig egy óriási ellentmondás. A hitelvesztés az intézményekben, a nemzeti irányítási rendszerekben, a nemzeti struktúrák irányába billentették el a helyzetet, és ez magát az EU-t is veszélybe sodorja. Éppen ezért szükség van a gazdaságirányítási rendszerre, szükség van egy erősebb saját eh, szabályozó rendszerre. Dol úr a neodemokraták eh, frakciójának képviseletében szerintem visszafogottabban kellene, hogy fogalmazni. Köszönöm szépen. Most az ALDE frakció nevében Ferhofszát urat. Tisztelt elnök úr, úgy gondolom, hogy sem a nacionalista retorika, sem a marxista ö, retorika nem fogja meghozni számunkra a szükséges megoldásokat ebben a válságban. Amit ma megélünk, tisztelt elnök úr, az véleményem szerint nem monetáris, nem pénzügyi válság az Unióban, még csak nem is az e- közös pénzünknek a válsága, hanem az Európai Unió kormányzásának, irányításának a válsága. Egyszerűen erről van szó. Még az is mondhatnám, hogy a tagállami elszántság, amelyek továbbra is kormányközi szempontokat vesznek figyelembe, és úgy gondolják, hogy így meg tudják oldani az európai problémákat holott egy ilyen kormányzásnál egységes, közösségi kormányzásra, irányításra van szükség európai érdekek alapján, nem pedig egy nemzeti értek szindikátus alapján, amely a, ö, alása az Európai Tanácsot is. Három ö, üzenetet szeretnék közvetíteni. Az első, Garidó úr, az a tanácsnak szól talán a spanyol elnökségek meg lehetnek kérni, hogy kérje eh, meg, hogy egy kicsit a eh, tanácsi tagok hallgassanak a válságról, mert minden egyes alkalommal, amikor van egy megoldás, amivel az ERO-t támogatni tudjuk, akkor egyik vagy másik kormányfő kiáll, és azonnal elmondja a véleményét, és azonnal szabotálni kezdi a megtalált megoldást. Tehát az első dolog lenne, amit kérni kellene a tanácstól, egy kicsit fogják be a szájukat, kicsit hallgassanak, kicsit hagyják, hogy az ERO Európai Bizottság, az Európai Központi Bank dolgozzon és előállhasson megoldásokkal. A második üzenetem az a bizottságnak szól. Ren úr úgy gondolom, hogy nagyon bátor döntéseket hoztak múlt szerdán, ezek jó irányba mutatnak, de úgy gondolom, hogy a bizottságnak tovább kell lépnie, messzebb kell mennie. Tehát van most egy munkacsoportunk, a tanácsi munkacsoport, össze fog ülni, hogy október ez év vége felé megoldásai legyenek. Véleményem szerint ez nagyon későn van. A bizottságnak van kezdeményezési joga, és neki van joga, hogy jöjjön egy csomagtervel, ambiciózus tervel az elkövetkezendő hetekben, hónapokban. Nem szabad megvárni, amíg egy tanácsi munkacsoport majd eldöntse, hogy mit kell csinálni. A bizottságnak kell ezt a kezdeményező lépést megtennie és a bizottságnak egy átfogó csomagot kell készítenie, amit le kell tennie a tanács asztalára és a parlament asztalára. Véleményem szerint négy elemmel. Először is megerősíteni a stabilitási paktumot, szankciók kellenek, és én támogatom, remélem mindenki, Ren úrnak az elképzelését, hogy ebben a csomagban igen, és a nemzeti parlamentek mielőtt jóvá hagyják a költségvetésüket, ott is van egy scrutining, tehát egy vizsgálat, amit az Európai Bizottság kellene, hogy végezzen. Ez nem szubszidiaritási vagy szubszidiaritás hiánya, ez egyszerűen lojalitás kérdése, lojalitás a stabilitási paktumhoz és az euróhoz. Azt nem lehet, hogy részei vagyunk a stabilitási paktumnak, az eurózónának, euróvezetnek, költségvetés esetében viszont semmi közünk az euróhoz ez a mi nemzeti kompetenciánk. Ez így nem megy. Másodszor ebben a csomagban kell, hogy legyen egy 2020-as stratégia is, méghozzá egy meggyőző stratégiának kell lennie. Mindaz, ami a tanács asztalán van jelenleg, nem meggyőző. Júniusban le fogják zárni, de mit fognak lezárni? a 2020-as stratégiával. Megint csak ugyanaz van, mint a Lisszaboni stratégiával, ami csődöt mondott. Megint csak a nyílt koordinációs módszer. Hogyha komolyan veszik a ö, tanácsot, akkor most ö, meg kell adni az Európai Bizottságnak minden olyan eszközt, amivel ők tudnak irányítani. Ők tudják irányítani a 2020-as stratégiát, a gazdasági stratégiát a kilábaláshoz. És a harmadik dolog, ami kell, az nyilvánvaló egy európai valuta alap, amelyik a stabilitási mechanizmust ki tudja váltani. A mechanizmus, stabilitási mechanizmus, Renault ön is elmondta, nem lesz elegendő. Ez a mechanizmus, ez megint csak kormányközi, amit annak idején fogadtak el egyhangú vélemény kell, ahhoz, hogy ez működjön, az kell, hogy minden tagállam elfogadja például egy hitelfelvételt. Ilyen rendszer egyszerűen nem működhet hosszú távon. Tehát szükség van egy európai valutaalapra, amit az Európai Bizottság kezel, ha szükséges az Európai Központi Bank kell, hogy kezeljen, nem pedig ilyen-olyan döntések vagy az e- a 16 euróvezeti tagállam által. Tehát ezt várjuk, Renúr, ezt várjuk a bizottságtól, az ambíciót, a bátorságot, hogy tegyék le az asztalra, a tárgyalóasztalra, mind a parlament, mind a tanács asztalára, ezzel a négy ponttal. Köszönöm szépen. Köszönöm Ferhofstadt úr. Most a zöldek nevében Rebecca Harms következik. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az én frakcióm ismét úgy döntött, hogy pozitívan viszonyulunk a pénzügyi stabilizációs mechanizmusokhoz, amiről két hete szólnak a tárgyalások Brüsszelben. Egyértelműen fel kell ismerni, hogy több közös gazdaságpolitikára és pénzpolitikára van szükség. Ez semmi újat nem jelent a mi frakciónk számára, ez már több éve hagyomány. Ennek a felismerése Rén úr és a spanyol elnökség képviselője. Ezt mi azzal a követelménnyel kapcsoljuk össze, hogy most végre komolyan döntsük el, hogy európai szinten ne szimptomatikusan kezeljük a válságokat, hanem már a kihívások szintjén kezeljük a helyzeteket. 2008 óta pusztán a tünetek vezérelnek minket, a tünetek mentén próbálunk lavírozni. A Lehman Brothers válságot követően a bankokat kellett először kimenteni, és két héttel ezelőtt nem az euró stabilizásáról volt még szó. Aztán Ismét egy sor német és francia bankot kellett megmenteni, ezt nagyon jól lehetett látni a tőzsdei árfolyamokon is, hogy mi történt. De ebből a mentő akcióból kell már végre kimásznunk. Ez több milliárdba kerül, és már gyakorlatilag azt se tudjuk, hogy ezt a pénzt honnan teremtjük elő. És hogyha megnézzük az ECOFIN által elfogadott megállapodást, Számos lépés arra mutat, hogy a pénzpiacokon számos szempontból visszatérünk az állami, a nemzeti irányításhoz. Az államnak vissza kell térnie, mégpedig határozottabban a pénzpiac szabályozásában. Nem hagyhatjuk ezt az egészet a bankokat és a spekulánsok a bankok és a spekulánsok kezében. Természetesen a bankok fontosak a rendszerben, de a rendszer abszolút nem jó, hogyha mindig is a túlélés határára sodorja az államot ez a pénzügyi rendszer. Tehát erről kell most egyértelműen döntenünk, és van vannak jelek arra, hogy egyes tagállamok jó irányban haladnak, de ezt egész európai szintjén kellene megvalósítani. Bizonyos eszközöket, termékeket be kéne tiltani, a fedezeti alapokat minél előbb szabályozni kell, és pénzügyi tranzakciós adóra is szükség van. Erről nem csak beszélnünk kell, hanem egyértelműen be kell látni, hogy erre az adóra szükség van, hiszen közpénzekből kell a refinanszírozást eh, biztosítani a bankok számára, bankok védelmére. Nem csak erről kell beszélni, ehhez a, ezt a bizonyos új adót is meg kell teremtenünk, mint lehetséges forrást. És a jövőbeni költségvetési politika koordinálása legalább annyira fontos. A költségvetési fegyelem nagyon jól ismert fogalom, de ezt össze kell kapcsolni a válság kezeléssel és a 2020-as stratégiával. Egyértelművé kell tenni, hogy mit akarunk. A tagállamok és Európa mit akar elérni, mit akar az asztalra úgymond letenni az állampolgárok elé 5 vagy 10 év múlva. Az európai stratégia a szociális felelősséggel megy szembe? Ha az óvodákra, iskolákra, egyetemekre, könyvtárakra, vagy az idősek ellátására, kórházakra, múzeumokra, színházakra gondolunk. Konbendit kollégám azt mondta nemrégiben, hogy Görögországnak ideje, időre van szüksége a szanálási program megvalósításához. Nekünk is szükségünk van idő, nekünk szükségünk van bizonyos időre arra, hogy úgy alakítsuk ki ezeket a rendszereket, hogy ne menjünk szembe a jóléti, illetve a szociális rendszerekkel. És ehhez körültekintő költségvetési politikára van szükség nekünk zöldeknek. Ez mindig is feladatunk volt Németországban, hogy egy ilyen államháztartáshoz, költségvetéshez járuljunk hozzá. A klímapolitika és a környezetvédelem mit jelent? Itt arról lenne szó, hogy az ördög forgatókönyvét valósítanánk meg. A klímabarátabb termelést kell megvalósítani, a tömegközlekedést kell előtérbe helyezni, a foglalkoztatást kell javítani a fenntarthatóság jegyében, és ehhez pénzre, forrásra van szükség. Itt mindenki tabuként kezeli az új adók bevezetését. Én személyesen meg vagyok győződve arról, hogy nem tudunk kilábalni a jelenlegi válságból, hogyha az állam szerepét továbbra is tabuként kezeljük, és eh, tabuként kezeljük eh, újabb adók szükségességét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig az európai eh, konzervatívok és reformerek nevében Hopunak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr. Sajnálatos módon azok, akik az Európai Uniót éltetik, minden problémát úgy kívánnak megoldani, hogy az integrációt szorosabbra vonják. Ugyanakkor véleményem szerint nem arra van szükség, hogy újabb intézkedésekkel újabb intézkedéseket ö, találjunk ki olyan területeken, ahol eddig még nem volt együttműködés, hanem az eddigi, hanem, a, a, hanem az olyan területeken, ahol van együttműködés, ott kell szorosabbra vonni ott kell megvalósítani az intézkedéseket. Ami az eurozóna válságát illeti, el kell kerülni a hasonló válságokat a jövőben, ezért a, nagyon fontos az, hogy abból induljunk ki, hogy a tagállamok milyen költségvetéseket mutattak be, ezeket kell szigorúan betartatni. Véleményem szerint nem volt megfelelő az eddigi ellenőrzési rendszer, nem volt megfelelő a tájékoztatás minősége, azért eh, lehet javítani az ellenőrzési módszereket, mert most komolyabban veszük ezt. Eddig is léteztek szankciók, csak nem voltak hitelesek. Hogyha a hatályt növeljük, attól még nem feltétlenül fogják ezeket jobb, jobban megvalósítani. Komolyabban kell venni a létező mechanizmusokat a adósságokkal kapcsolatban. Ezek nagyon rosszat tesznek az európai költségvetéseknek, a, hiteleknek, az állam háztartást nem segíti. Az ECR azt szeretné elérni, hogy az euró sikeres legyen azok számára, akik részei az euró vezetnek, és ez esetleg jót is tehet az európai gazdaságnak. Ehhez azonban arra van szükség, hogy komolyan vegyék a saját vállalásaikat az eurozóna tagjai. A bizottság úgy véli, hogy, ez, hogy javaslatai elmélyítik a gazdasági és monetáris uniót. A márciusi tanácsi gyűlés angol fordítása a governance, kormányzás szót használják, a francia változat ugyanakkor a government, a kormány szót használja. Tehát gazdasági, európai gazdasági kormányt szeretnének elérni? Véleményem szerint ez rosszat tesz az európai polgároknak, az európai tagállamoknak és magának az Európai Uniónak is. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a GUE frakció nevében Biszki úrnak adom meg a szót. Tisztelt elnök úr, a ö, tanácsnak legutóbbi ülése azt mutatta, hogy nagyon jelentős változások felé haladunk. a politi- az európai politika kormányosítása van folyamatban nem, vajon nem örültünk annak, hogy a Lisszaboni szerződés megerősíti a parlamentet, és vannak kötelezettségvállalás a tagállamok között, és hatalmas összegeket költünk el, és a parlamenteknek nem igazán volt ebbe beleszólási joguk. Szerintem ennek ellen kell állni az a módszer, amit a kormányok hoztak létre, óriási összegeket használtak fel a ö, kötelezettségvállalásokra, a bankrendszerbe pumpálták ezt, hogy a bankokat megmentsék, a tagállami bankok voltak ezek, de ugyanakkor az államok esetében egy kicsit másképpen történt ez, 505 milliárd eurót sikerült találni, és most már az a kérdés, hogy mi lesz majd a gazdasági fejlődéssel. Egyszerűen a bankok tőkéjét mentegetjük, és szerintem az Európai Uniónak többnek kell lenni, mint egy belső piacnak és egy egységes valuta övezetnek. Gazdasági övezet nélkül el lehet felejteni a monetáris uniót is. Nem látom ugyanakkor a körvonalait, vagy legalábbis nem világosan az új politikának. A stabilitási és növekedési paktum kudarcának nincs semmi köze a gazdasági koordinációhoz, legalábbis jelenleg szociális unióról beszélnek. Egy új szabályozás kellene a pénzügyi szektorra, csak egyszerűen hiányzik az egységes közös fiskális politika hiányzik a pénzügyi műveletek adója. beszélünk, beszélünk erről, de még mindig nem látjuk kirajzolódni biztosítani kell Európának a jövőjét, és nem úgy, hogy részekre bontjuk. A görögöknél és más országokban is nagyon értjük a, helyzetet, mert a szociális ágazatot is érinti ez, és jó lenne, hogyha felfelé harmonizálnánk, meg kell szüntetni az adóparadicsomokat, ki kell ezeket véreztetni, és egy igazi szabályozásra van szükség a pénzügyi piacon. Azt is el kell mondani, hogy szemben a spekuláció gyorsasságával nagyon keveset teszünk. A sürgőségi helyzetekben több milliárdos veszteségeket szocializálunk és privatizálják, a, miközben privatizáljuk a nyereséget. Nem szabad, hogy a bankok az állam segítségével az adófizető zsebéből szedje ki a pénzt. A jelenlegi helyzetben nagy, újra kell meghatározni a bank elleni támadást. Köszönöm szépen. Az FD nevében Szavella Nik ki. Köszönöm szépen. Én személy szerint szeretnék a biztos úrnak köszönetet mondani ezért a nagyon nehéz munkáért, amit országom Görögország érdekében a pénzügyi válságban megtett. Köszönöm a szolidaritást, amit Görögország iránt mutattak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, biztos úr, három javaslatom lenne, és azt szeretném kívánni, hogy ezeket a javaslatokat támogassák is. Egy állandó eszközt kellene létrehozni a gazdaság irányítás területén. Egyfajta think tank javaslatról van szó. Az Európai Központi Banknak kellene garantálnia a minden ország államadóságának 60%-át úgynevezett kék kötvényekkel. Ha valaki ezt a 60%-ot túllépi, akkor azt követően piaci feltételek mellett, a piaci kamatok mellett vehetne fel kölcsönt, úgynevezett piros kötvények formájában. Ez egy állandó eszköze lehetne a gazdaság irányításnak. Ehhez nincs szükség új mechanizmusokra, ezt nagyon gyorsan meg lehetne valósítani. Még két konkrétan Görögországot érintő javaslatról van szó. Az IMF három évről öt évre hosszabbítja meg Görögország államadóságát, és ezt az európai hitelezők fogják majd megtenni. Ez lehetővé teszi Görögország számára, hogy törleszteni tudja adósságát, és ez egy pozitív jel lesz a piac felé is. További javaslat. A görög segély százaléka segély az államadóság bizonyos százalékában lett meghatározva, és a jövőben Görögország lehetőséget kapna, hogy a gazdaságát fejlődési pályára állíthassa. Megfelelő forrásokat kaphatunk ahhoz, hogy az adóságokat törleszteni tudjuk, ugyanakkor ezt ezzel egyidejileg a beruházások stagnálnak, tehát a beruházások nem szolgálhatják a gazdasági fejlődést. És végezetül még remélem, hogy a görög válság egy egyedülálló jelenség, és egyedülálló jelenség arra, hogy a kormányok hogyan gazdálkodtak rosszul a közpénzekkel. Köszönöm szépen, ön görög, nagyon fontos dolgokat mondott el, de sajnos egy perccel, több mint egy perccel túlépte a hozzászólás idét, legközelebb legyen pontosabb, fegyelmezettebb. Azért adtam lehetőséget önnek, hiszen ön görög, és erről, erről az országról nagyon sokat beszélünk, de legközelebb kérem, legyen fegyelmezettebb. Ügyrendi kérdés? Tessék. Elnök úr, amikor a parlament elnökévé választották tavaly, azt, nyilatkoztatak, azt nyilatkozta, hogy minden frakciót ugyanúgy kezel majd, ugyanakkor Schulz úr legalább két perccel tovább tartotta a beszédét neki, miért nem szólt, miért csak a görög képviselőt intette meg. Elnök. Nos, hadd mondjam el, hogy figyeltem a hozzászólási időt, valóban néhány frakcióvezető túllépte a hozzászólás idejét, de az imént hozzászóló képviselő relatíve jobban túllépte a hozzászólás idejét. Úgy véltem, hogy miután görög képviselőről van szó, meg kell neki adni a lehetőséget, hogy befejezze mondandóját. De valóban mindenkinek be kéne tartani azt. Szosza Wagner úr következik a, a függetlenek nevébe. Elnök úr, a gazdasági összeomlás kellett ahhoz, hogy a kormány és államfők megértsék azt, hogy nem több nacionalizmusra, hanem több Európára van szükség. Ebbe az irányba hajlik az Európai Unió, a tanács, és ez alapján ilyen irányú döntéseket hozott, illetve egy európai kincstár létrehozása is a levegőben van. Ugyanakkor mindannyian egyetlen hajóban evezünk, oda kéne figyelni az egyes tagállamok különböző helyzetére, és alapvetően ö, improvizáljuk az ezzel kapcsolatos megoldást. Jó lenne tehát, hogyha valódi ga- európai gazdasági kormányzás jönne létre, véleményem szerint túlságosan sok már most is a kormányzás, és kevés a kormány ez pedig ellentmond az Európai Unió alapító atyáinak elképzeléseinek. Minden olyan lehetőségre szükség van, amely Európát megerősítik, és amely a költségvetési fegyelmet megerősíti. Persze nem a tagállamok megerősítésével kell ezt megtenni. Az Európai Uniót és a parlamentet kell megerősíteni. Ez az egyetlen módja annak, hogy olyan Európát hozzunk létre, amely nem omlik össze kártyavárként. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most az egyéb hozzászólók következnek. Szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy kiemelt vitáról van szó, kulcsfontosságú vita ez, amely hatással lesz az Európai Unió jövőjére. Wortmann asszony következik, két és fél perc. Voorzitter, Eh, Tisztelt elnök úr! Amit eh, megtudtam, az az, hogyha Dol úrnak a eh, birtoka leég, akkor először a tüzet kellene eloltani, és a mi frakciónk egyetértett azokkal a javaslatokkal, amelyeket a tanács a hétvégén meghozott, ami két milliárd euró összegű, és ez elkerülhetetlen volt. Egy héttel korábban szó volt a szükséges szabályozásról, költségvetési szabályokról. A tanács egyhangú véleményt fogadott el, mi is legyünk ilyen egyhangúak. De sajnálatos módon, amikor Schulz urat hallom a szocialista frakcióból, akkor itt nem jön létre ez az egyhangúság. Itt valamennyien azt szeretnénk, hogy egy eh, Európa eh, tartós eh, növekedéssel tudjon élni, legyen munkahely az állampolgároknak, egészségesek legyenek a vállalatok. Ez csak egy stabil pénzzel és egy stabil gazdasággal lehetséges ahhoz, hogy a 2020-as stratégia ambiciózus legyen, a stabilitás és növekedési paktumot mindenképpen be kell tartani, ez létfontosságú ahhoz, hogy ezt elérjük, ehhez európai stabil irányításra van szükség ez és a lényege annak az állásfoglalásnak, amit a múlt héten a frakciókkal együtt elkészítettünk. Ren úr, mi szeretnénk önt támogatni, és felelőtlenség az, hogy szocialista kollégáink elutasítják az ő tá a, támogatásuk, a, a támogatását ennek az állásfoglalásnak, illetve javaslatnak a spekulánsok felelőtlen magatartása nem, nem az egyedüli probléma. Bárnyírnak tovább kell folytatnia a munkáját, és javaslatokat kell tennie a felelőtlen magatartással kapcsolatban a pénzpiacokon, és ezt korlátozni kell. Köszönöm. Pan Hannes, Hannes Szoboda képviselő úr. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Eh, az előttem szóló két szempontban téved. Először is nem akarjuk, hogy leégjen eh, Dol úr farmja. Ezt kell megelőzni, éppen ez a célunk. Másrészt pedig mi igenis támogatjuk eh, Oli Rén által javasolt intézkedéseket. A itt javasolt intézkedések többsége pontosan arra vonatkozik, hogy hogyan akadályozzuk meg a tűz kitörését. És ez a döntő. Itt eh, elhangzott, hogy lassan születtek a döntések. És lassan ébredtünk rá, hogy mi történt az elmúlt tíz évben az Európai Unióban. Rén úr igen helyesen utalt arra, hogy az egyes tagállamok között a versenyképesség csak versenyképességben megmutatkozó különbségek csak növekedtek, tehát nem konvergáltak ezek az országok. Ebből kell kiindulni, és ami pedig a marxizmus illeti számomra a kérdés a szociális biztonsággal kapcsolatosan és a szociál politikával kapcsolatosan merül fel olyan gazdaságpolitikai intézkedésekre és erőteljesebb költségvetési intézkedésekre van szükség, amelyek lehetővé teszik az eurózónában, illetve az Európai Unióban a gazdasági növekedést. És ehhez van szükség ezekre az intézkedésekre. És a bizottságtól és a tanástól mi a következőt várjuk el. Először is a versenyképességi különbségeket meg kell szüntetni, vagy közelíteni kell a versenyképességi helyzetet az egyes országok között. Görögországban és Spanyolországban is fokozni kell a versenyképességi feltételeket. Itt nem pusztán nem minden országról beszélünk, hanem elsősorban a gyengébb helyzetben lévő országokról. És az ön kommunikációjában Rén úr, hiányoznak a konkrétumok. Itt például említi a nyugdíjreformot, vagy a munkaerőpiaci reformot. Ez így önmagában nem elegendő. Nem elég eh, pusztán a munkaerőpiacot, vagy a nyugdíjrendszert megreformálni ha nem építünk ki infrastruktúrát, vagy nem élünk mindazzal, ami a, 20, a 2020-as stratégiában szerepel, akkor nem fog sikerülni ezt a célt elérni. Úgyhogy kérem ezt a két dolgot vegye figyelembe, a versenyképességet és a szociális biztonságot. Pani Adina Joanna Valéan. Köszönöm szépen. Valéan az, hogy következik másfél perc. Thank you. Köszönöm szépen. Én azon tagállamokról szeretnék beszélni, amelyek nem tartoznak az eurozónához, ugyanakkor hasonló gondok jellemzik őket is. A politikai vezetőink azzal az ötlettel érvelnek, hogy az, azzal a gondolattal érvelnek, hogy az Európai Uniós tagság gyógyírt jelenthet a problémákra. Ez nem feltétlenül van így, az Európai Unió nem megfelelően előrelátóan lép fel, a gyors tőke injekciók és garanciák csak rövid távú megoldást jelentenek. A mélyebb gazdasági integráció politikai integrációt is, vagy koordinációt is jelent. A európai szintű pénzügyi felügyelet, illetve fegyelem megvalósítása a nagyobb szintű koordinációt tételezi fel. Beruházást, befektetést ö, nagyobb mértékben kell elérni, ezt kell előre mozdítani. A román kormány a fizetéseket, illetve a nyugdíjakat csökkenti, nem a közigazgatási költségeket csökkenti. Romániában több a titkos, nagyobb, több alkalmazottja van a titkos szolgálatnak, mint a CIA-nak. Mégis a tanárok fizetését és a közalkalmazottak fizetését csökkentik. Jó lenne, hogyha az Európai Unió továbbiakban is nyomást gyakorolna a tagállamokra, ugyanis csak kevés jó tanuló van. Elnök, Filip Lambert következik. Másfél perc. Kedves kollégák, igen, arra van szükségünk, hogy felelősek legyenek az államháztartási kiadások, egyensúlyba kell hoznunk a az államháztartást. Ez fegyelmet igényel, és kölcsönös odafigyelést igényel. Ez természetes. De nem a tanácsnak és Egyszerűen bűnös dolog azt elhitetni, hogy kizárólag úgy lehet a helyzeten javítani, hogyha a kiadásokat csökkentjük. Ez az, ami igazi recesszióba fogja vezetni Európát, ami tönkreteszi a szociális kohéziót, ami az Európai Uniónak az identitása. Tehát, hogyha helyre akarjuk hozni az államháztartás egyensúlyát, akkor nincs más megoldás, mert beruházni is kell, mert nem elég a deficitet csökkenteni, beruházni is kell a jövőbe

tehát akkor új bevételi forrásokat kell találni, azaz a pénzügyi ágazatot kell ö, fizetésre késztetni, ez jelenti a bank levy-t, a ö, pénzügyi műveletek adóztatását, azok, akik a legtöbbet ö, hasznot húztak az energetikai ágazatból és más területekről, azokat kell elvonni. És nem szabad ö, további ö, ajándékokat adni a leggazdagabbaknak, illetve azon vállalatoknak, amelyek ö, adórések őket találtak, kibúvókat, és az adóelkerülést, csalást is meg kell akadályozni. Ez nem tabu kérdése, ez a szuverenitás sem tabu. Önök egyszerűen ezt végzik. Az adószuverenitás az igazi ö, csőd, ahelyett, hogy a ö, dolog lényegével foglalkoznak. Az elnök közfél beszakítja. Jan Epping következik. Másfél percben. Itt az elnök úr utalt arra, hogy van-e kiút a jelenlegi válságból. Igen, e pedig a költségvetési fegyelem. Nagyon hosszú ideig gyakorlatilag ellenőrzés nélkül költekezett az állami szektor. Még jó időkben is Schröder úr kormánya meg, túlépte a három százalékos határt és a görög kormány aztán végképp elszaladt. A stabilitás és a növekedési paktumról mit mondott 2002-ben Pródi úr? Tudja, hiszen akkor is már jelen volt, hogy ez egy hülyeség. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy senki nem vette figyelembe a szerződést, és látjuk, hogy ez milyen eredménnyel járt. Itt több éven át költségvetési konzervativizmusra lesz szükség ehelyett a több szabad piacra, ami az adózás illeti szerintem ezzel a stagnáció érkezne el az Európai Unióban, és megfordulna a Robin Hoodi gyakorlat. Az állampolgárok haragja, a nyugdíjasok, vagy a megtakarításukat féltők haragja teljesen érthető. A német adófizetők tudják, hogy nekik kell most fizetni, de örökké nem fizethetnek. És hogyan lehet azt mondani Merkel asszonynak, hogy akkor most csend, és ne beszéljünk az euróról. Elnök úr félbeszakítja. Patrick Jerik. következik. Köszönöm szépen, elnök úr nem fogja lenyugtatni a pénzpiacokat akkor, hogyha nem megyünk vissza az, az alapelvhez, ami a teljes ö, szabad mozgása a tőkének, és az, ami a szabad verseny, ami azonban a verseny egyenlőtlenség a valóságban. Nagyon sok javaslat van az asztalon, de ez csak azért, hogy megnyugtassuk a pénzpiacokat, és a ö, népeknek pedig ö, könnyet és vért ígérnek miért nem konzultáltak velünk, amikor megszülettek a döntések. Most pedig azt akarják, hogy átvigyék egy hatalom visszaéléssel, úgy, hogy a nemzeti költségvetések a felügyeletét a bizottságra akarják bízni. Folyamatosan adósságról, deficitről beszélnek. Miért nem beszélnek nekünk arról is, hogy milyen bevételi lehetőségek vannak, milyen lehet, bevételek vannak. Azért van most deficit, mert folyamatosan csökkentették a tőke adóztatását, és e, egy olyan e, egyen, a gazdagságnak az egyenlőtlen elosztását valósították meg. Módosítani kellene a státuszokat, az Európai Központi Bank e, szerepét is módosítani kellene, elnök istétel félbeszakítja, Mario Borgészok kollega következik. Köszönöm. Kérdésem, hogy az euró meddig marad fenn mai formájában? Két évig, három évig megmarad még, vagy akkor ö, eltűnik? Nem értek ezzel, agyba, ezzel agyat, hogy egyet, hogy egy újabb 750 milliós lyukat teremtsünk az EU-s költségvetésben. Ezek az intézkedések nem jövő építőek. 500 millió európai jövőjét, gazdaságát ezek nem fogják biztosítani. Érdemes egyáltalán az eurót jelenlegi formájában megmenteni? A kamatlábat csökkenteni kell, illetve produktívabb, ö, iparbarát beruházásokat kéne támogatni, ö, és a pénzügyi ö, bevételeket is emel, emelni kéne. Jó lenne, hogyha a tagállamok költségvetés, gyengelkedő költségvetéseinek toldozgatása helyett az európai nemzetek szuverenitását támogatnák. Az elnök félbeszakítja a hozzászólót. Következik Hans Péter Martin kolléga kap szót. az elfogadhatatlan és Európa ellenes tanácsi magatartás ellen tiltakozom. Ők vezettek a válsághoz, és most ezt próbálják megvédeni. Itt komoly te- felelősség terheli, és nem foganatosítottak kellő intézkedéseket. Az Eurostat például, ezt már számos egyéb területen is kritizáltuk, már időben rá világított a görög, a portugál és a spanyol problémára. Ehhez kell, az Eurostathoz kellett volna fordulni, meg kellett volna hallgatni. Itt a németek és a franciák és az osztrákok fizetik most meg. Itt senki nem vizsgálta meg az érintettek kimutatásait, könyveit. Karenc Krasza egy ö, ö, személyiség is szólt erről. Itt valójában arra van szükség, nem, nem egy ilyen szükség, intézkedésre van szükség. Itt most pontosan azt teszik, mint amit az amerikaiak a válság helyzetben a bankok szabályozása, a tőke követelmény emelése, emelése területén. Itt ennek komoly veszélye van. Nekünk nem erre van szükségünk. Itt egy két kamarás rendszerben itt nagyon gyakran a tanács által fogantatott intézkedések nem legitimek. Ott már Károsz úr, Karasz úr egy percben. Először is a válság egyértelműen rávilágít arra, hogy hol vannak a szerződés határai, hol vannak a gyengeségeink, illetve kettős mércével mérjük a az egyes tagállamokat Európában. Ez pedig nem komoly. Ha valaki nem végzi el a házi feladatát, akkor ezzel gyakorlatilag egy közösséget sodor veszélybe. A ez vonatkozik a tagállamokra, illetve a bizottságra épp úgy. Ha az Európai Unió egyetért az eljárásokban és a szakciókban, akkor a tanács és a bizottság nem a tagállamok eh, jóváhagyásától fog függni, hogy bizonyos dolgokat megtegyen, hanem eh, önállóan is eljárhat. Ami pedig a tanácsot illeti, az Eurostat eh, blokkád kapcsán az Eurostatnak meg kell vizsgálnia az egyes tagállamokat, és azzal tárgyalhat, akivel akar. Mindenféleképpen szükség van információkra, elnézést, Elnök úr fölbeszakítja, egy perc volt a hozzászólási idő. Két perc? Elnézést, itt egy perc áll előttem, tehát akkor kérem folytassa. Ötösorban a fedezeti alapokról beszél, ez, erről még nem döntöttünk. A tanácsnak a parlamenttel kell majd az első olvasatban, olvasatban megállapodni ezen szabályzásról. Ami a pénzügyi műveletek adóztatását illeti, hogyan valósítják ezt meg? A bizottság él majd javaslattal arra vonatkozóan, hogy az európai szabályozás hogyan történjen ezen a területen. Itt meg akarja vizsgálni minden állam költségvetési tervét, hogy az mennyiben felel meg az európai céloknak. Itt nagyobb európaiságra, itt az elnök félbeszakítja a hozzászólót. Kollega Udo Bullman. Udo Bullman kolléga kap szót. Herr Präsident, äh, werte Kollegen! Tisztelt kollega elnök úr, Garrido úr a tanács képviseletében önhöz lenne egy konkrét kérdésem. Hogy ebből az állatból ebből a ködből ki tudjunk mászni. Be kell vizsgálni, hogy mi okozta a válságot, hogyan tudunk ebből ki utat találni. De egy nagyon konkrét kérdésem lenne. Schulz úr már szólt erről a spekulatív megtakarítás, illetve kölcsön rendszerekről, hogy ez mennyiben szakadt el a valós világtól, milyen problémákat jelenthet ez Portugália, illetve a többi tagállam számára. Az elmúlt időben Garidó úr az ECOFIN piac, tanácsban miért nem volt arra lehetőség, hogy egy koncentrált fellépést kínálnak fel ebben az esetben a tagállamok. A saját fővárosomban az elmúlt hetekben, hónapokban ezt a kérdést már többször feltettem, és tegnap estig még mindig történtek ilyen tranzakciók. A kérdésem, hogy miért fordultak ezek egyáltalán elő. Miért nem foganatosítottuk meg időben az állampolgárok és a gazdaságok védelmére a szükséges óvintézkedéseket? Ha azt mondja, hogy ez, ez a lassúság, ez elfogadhatlan és súlyos volt, akkor én felkínálok önnek egy egyezményt. Amikor az Európai Parlament konkrét javaslatokat terjesztett elő, például a felügyeleti tanácsok kapcsán, vagy a fedezeti alapok kapcsán, nevezetesen, hogy ezeket európai szinten kell szabályozni, és európai szintű intézkedésekre van szükség. Itt a derivatívákra is utalnék. Mi most ezeket elvárásként fogalmazzuk meg, és kérjük, hogy ezt európai szinten szabályozzák. Nem várhatjuk ki a tanács igen lassú malmainak az örlését, úgyhogy kérem segítsen a tanácson belül, hogy ez megfelelően működjön, és a tanács is mozogjon gyorsabban a jogalkotás folyamatában. Perfect in time. Uh, Köszönöm szépen, nagyszerűen betartotta a hozzászólási időt. Euh, Köszönöm szépen. Valószínűleg ez a legsúlyosabb válság, amivel Európának szembe kell néznie, ezért sürgetőek az intézkedések, döntéseket kell hozni, és lehetőleg a jó döntéseket, és nem kell megvárni a, októbert a, ö, meg, ö, a mentési terv az ö, is később jött, mint kellett volna, de hát jobb később, mint soha. És hosszú távon pedig egy igazi európai valuta alapra van szükség, és egy európai kötvénypiacra, nem pedig egy európai minősítő intézetet kell létrehozni. Mert valamennyien tudjuk, hogy a közös valuta, a közös pénz nem fog működni, hogyha nem lesz gazdasági, fiskális, politikai konvergencia. És hogyha Európa nem azt a képet mutatja, hogy irányít, akkor mindent a piacra bíz és a spekulánsokra. Nagyon sokat beszélünk a gazdaság irányításról, kormányzásról, de talán a magára a kormányzás, az Európai Unió irányítására is kellene foglalkozni, ami nagyon is hiányzott az elmúlt időszakban. Két célt kell meghatározni, természetesen az adósság de reálisan és szavahihetően kell kezelni ezt a kérdést. Ugyanakkor mozgásteret is biztosítani kell, és meg kell hozni a reformokat ahhoz, hogy előkészítsük a, jövő, a jövőt. Ezt a két dolgot egy időben kell elvégezni. Ezért fontos, hogy szinergia jöjjön létre a tagállami költségvetések között, és örültem volna, hogyha a bizottság így fogalmaz, és ezért létkérdés valószínűleg az is, hogy az adószrendszerünket is megreformáljuk, és inkább a fejlesztés és a növekedés szolgálatába állítsuk, és harmonizáljuk. Nem lesz monetáris unió, sem politikai unió enélkül. Pascal Canfin asszony úrról van szó. Ren úr nagyon jól tudja, ugye, hogy két módon lehet a deficitet csökkenteni. Egyrészt a eh, kiadásokat csökkentjük, vagy az eh, adót növeljük. A eh, kiadás csökkentést mindegyik tagállam meg tudja csinálni, de külön-külön nincs koordináció. Az adóemelés, a tőkeadóztatás, a vállalatok, bankok adóztatása, ehhez viszont koordinációra van szükség, európai koordinációra. Az ön múlt heti közleményében semmi nem volt erről a témáról. Az én kérdésem, ami elég nagy mértékben azonos, amit más kollégák is feltesznek frakciótól függetlenül, az elkövetkezendő hetekben elő fog-e állni egy adókoordinációs tervvel, hogy a tagállamoknak megadja azt az eszközt, amivel mozgásteret tudnak teremteni, hogy bizonyos adókat emel megfeleljenek, amit egyedül nem tudnak elvégezni. Ez az Európai Bizottságnak a kompetenciája. Verhofstadt úr elmondta, hogy ez az önök jogköre is itt van önneknek a lehetőség. Köszönöm szépen. Most pedig Péter Van Dalen következik. Tisztelt elnök úr! Véleményem szerint a görög segélycsomag nem lesz működőképes. 14%-os egy költségvetési deficitük, három év alatt ezt 3%-ra lehetetlenség lecsökkenteni. A megszorító intézkedések fontosak, de úgy vélem, hogy ez egy rossz irányú e, e, gazdasági spirállal párosul, úgyhogy lehetetlenné válik e, visszafizetni minden adósságukat. Meg kéne húzni a vészharangot, vissza kell fizetniük az adósságokat, nekik is el kell ezt fogadniuk, más lehetőség nincs. Az eurózóna tagállamaiknak fegyelmezetten kell a költségvetésüket vezetni, be kell, valós számokat, statisztikai adatokat kell közölni, illetve a gazdaság és növekedési paktumot is be kell tartani. Köszönöm szépen, mondja az elnök Huntis Holnap Görögországban lesz egy általános sztrájk, ami az elmúlt évek legnagyobb sztrájkja lesz. A dolgozók ellenzik a kormány által hozott intézkedést, azok a dolgozók, akik nem dolgoznak kevesebbet és nem kapnak nagyobb jövedelmet, mint kollégáik. Ren úr, egyszerűen képmutatás ez a mechanizmus, és ezt a mechanizmust megmentő és szolidaritási mechanizmusnak nevezek. Ez inkább európai szankció a nemzetközi valuta alappal, amelyik a rossz szerepeit vállalta. Mi azt javasoljuk, hogy a 122-es cikkét alkalmazzuk a szerződésnek. Hat hónapig kért, hat hónap a, folya, alatt folyamatosan kértük a központi bankot, hogy ezt alkalmazza, és az amerikai minősítő intézeteket is igyekeztük, hogy állítsák le, de ezt nem tette, a spekulánsokra hagyta, hogy működjenek, és bevonták a nemzetközi valuta alapot az európai, az euróvezetbe, és most nadrágszi politikát alkalmaznak. A Lisszaboni Szerződés 118. cikke alapján el kellene indítani a vitát a szolidaritásról. Thank Márta Andrásen következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! Emlékszünk arra, hogy az idei év elején a spanyol miniszterelnök milyen nagyszabású beszédet tartott, ugyanakkor Spanyolország 11%-os költségvetése majd, a, a, majdnem a görög adósságot ért el. Véleményem szerint a, a bürokrácia felelős részben ezért, a, a, tudván, hogy az a, új eurozóna tagok nem feleltek meg a gazdasági sebességüknél fogva a tagságnak, mégis felvették őket. A hedgefundok lehet, hogy kihasználták a helyzetet, de nem ők okolhatók a válság kialakulásáért. Kérdésem, hogy a, hogy realisztikus elvárása, hogy csökkentsék a görög közigazgatás költségeit, amikor az emberek 20%-a ott dolgozik a közigazgatásban, és nagyon sok vállalkozásnak az állam az egyetlen megrendelője. A helyzet az, hogy azon országok, akiknek akiknek kötelessége, hogy hozzájáruljanak a gazdaságba, pedig ez nem biztos, hogy megvan erre az eszközük. Köszönöm a következő hozzászóló Mölcer úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A túl gyors koncentrálás és európazizálás okozta a jelenlegi problémát az európai valutával kapcsolatosan ugyanis az egyes nemzetgazdaságokat hozta, amelyek merőben eltérő feltételekkel rendelkeznek egy ernyő, egy tető alá. Itt koncentráltabb gazdaságpolitika viszont nem valósult meg, és ez gyengítette az eurót. Erős, erőteljesebb költségvetési fegyelemre és ellenőrzésre lenne szükség. A centralizáció úgy, abban az értelemben, hogy Brüsszel határozza meg a költségvetéseket, szerintem megengedhetetlen beavatkozás lenne a nemzeti ö, szuverenitással. És ez, egy, ez ördögi következményekkel járna. Itt a, ha le akarjuk vonni a jelenlegi válság tapasztalatait, tanulságait, akkor talán egy más struktúrát kellene találni a Valuta Unió számára, mégpedig olyat, amely szerint automatikusan kizárnák magukat azok az országok a valutaunióból, amelyek nem teljesítik a konvergencia feltételeit ha az állampolgároknak meg kell takarítani, az, a tagállamoktól is megtakarításokat várunk el, akkor ennek az európai intézményeknek is meg kell felelnie. El kell kerülni itt az intézmények elburjánzását és megkettőződését. És ezeket a szabályokat európai szinten is be kellene tartani. Ez lenne szerintem a helyes jelzés. Werner Langen úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor a Schumann nap 60, a 60. évfordulót ünnepeltük, akkor ezzel gyakorlatilag a Monéféle elveket ásta alá ugyanaznap a döntéseivel az tanács. A 122-es per 2-es bekezdést semmibe véve az Európai Parlamentet kívül hagyta a döntésből. Itt nem az EU, többször elhangzott, hogy nem az euróválságáról van szó, vagy nem az euró gazdaságának válságáról, hanem bizonyos tagállamok gazdaságának válságáról. Én most a tanácshoz fordulok, hogy miről beszélünk itt most Európa legsősabb problémáiról és itt egy, miközben csodálatos csúcs találkozókat szerveznek Madridban ugyanezen idő alatt. A bizottság eh, gyakorlatilag eh, óránál fogva vezette a tanácsot, és eh, egy olyan közleményt hoztak tető alá, amiben egyetlen egy konkrét javaslat sem szerepel. És én ugyanazt az előttem szólóhoz hasonlóan azt várom, hogy mondják meg, hogy hol vannak a konkrétumok. Mi azt akarjuk, hogy a bizottság kellő bátorságot merítsen, és konkrét intézkedéseket, javaslatokat terjeszen elő a Valuta Unióra, illetve a közös gazdaságpolitikára vonatkozóan. Mindenki tudja, hogy a tagállamok együttműködése már igencsak időszerű lenne a gazdaságpolitika területén. Az államadóság növekedése, illetve a különböző manőverek, eh, ezek eh, ennek eh, a következményei. Itt most nem feltétlenül értek egyet ebben a gazdaságirányítási mechanizmusról elmondottak a Schulz de azt hiszem, hogy elfogadhatatlan, hogy a mi frakcióban ülő görög kollégák nem fogadták el ezt a görög parlamentben annak idején. Európában minden válságban élő állam, amely blokkolta nagy-Británia, Magyarország, Portugália és egyebek szocialista kormányzat alatt voltak. López Aguilar, δύο λεπτά. López Aguilar úr, két percben. Gracias, señor presidente, la legislación. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy évvel ezelőtt kezdődött a mandátumunk, és nem volt olyan plenáris, ahol ne került volna szóba a válság. Muszáj erről beszélünk, 20 ö, millió ö, munkahelyet szüntetett meg a válság. Véleményem szerint ö, gyakorlatilag lehetetlen a helyzetünk, hiszen nem arról van szó, hogy Görögországban az euróválság van, nem, Görögországban elviselhetetlen aszimetriák okozták ezt a reálgazdaság, illetve a, finan- a pénzügyi piac közötti egyenlőtlenség oko- oko- okozta ezt. És nagyon fontos lenne az, hogy a európai gazdaságpolitika legalább olyan súlyú legyen, mint a monetáris unió. A válság hihetetlen nagy intenzitással rendel, jelentkezett. Jó lenne, hogyha ugyanilyen intenzitással reagálnánk erre. Sajnos azonban késik, késlekedünk, és ezzel nem elégítjük ki a felénk irányuló európai lakosok elvárásait. A tanácsok, a miniszterek tanácsa összeült rendkívülést tartott a múlt hétvégén. De ezek a tanácsok nem ok nélkül jönnek létre, arról van szó, hogy nagyon komoly szankciókkal fenyegetik azon tagállamokat, akik nem tartják be a fegyelmet, és a növekedésről is, a növekedésre is nagyon komoly hatása lehetnek. Az emberi jogi konvent és a, stokholmi stratégia vagy terv is aktuális tette azt a kérdést, hogy az Európai Unió az állampolgárokból, az európai polgárokból is áll, nem csak politikákból. Most az európai polgárok milliói fejezik ki azt, hogy nincsenek megelégedve ezzel az Európával, azzal az Európával, amely fenyegeti szankciókat, fenyegeti a tagállamokat, szankciókat szab meg, ahol nem működik a szegénység elleni harc, nem teremtenek munkahelyeket. Hogyha nem így fogalmazunk meg a válságot, akkor nem is tudjuk ezt megoldani. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, Gulár asszony, másfél percben. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a bizottságnak és a társak is mindazt, amit eddig meghoztak intézkedéseket. Nem könnyű viharban kormányozni a hajót 15 nap alatt több intézkedést hoztak, mint az elmúlt évek során, és azt mondanám, hogy csak folytassák. Először is a spanyol elnökségnek szeretném mondani, hogy júniusig önök a felelőssége a 2020-as stratégia elfogadásához. Ne adják a nevüket egy képmutatáshoz. A Lisszaboni stratégia nem működött, Dél-Európának az egyik problémája a versenyképesség hiánya. Giverhofstadt is ezt elmondta. Pénzügyi felügyeletre van szükség szükség. Elmagyarázták nekünk, hogy a parlament túl messze megy. Én a ö, rendszerkockázati jelentés jelentéstevője vagyok. Az elmúlt hét egyik legrosszabb hét végén állandóan a ö, rendszerkockázat jött vissza. Önök felelősek ezért a csomagért. Legyenek ambiciózusak, mi támogatjuk önöket, ne ö, hallgassanak azokra, akik a tanácsban abból akarnak tőkét kovácsolni, hogy ne legyen megfelelő szabályozás. Renault-nak pedig azt mondom, hogy nagyon fontos, hogy a bizottság azt javasolja, hogy szorosabban működjenek együtt az Európával. De nagyon oda kell figyelni, mert itt azért van egy nagyon könnyen megragadható lehetőség a populistáknak és azoknak, akik ellenzik Európát, tehát a nemzeti parlamentek bevonásával együtt együtt kell dolgozni, nehogy azt a képet adják, hogy Brüsszel bármit is diktál nekik. Megegyezném, hogy a nemzeti parlamentek, amelyek a demokráciának a garantálói, azok tették Európát ebbe a helyzetbe, mert mindig túlzott nagy költségvetéseket szavaztak meg. Köszönöm. Swinburne úr, másfél percben. Ő asszony másfél percben gyakorlatilag a saját kormányaink tetteinek vagyunk az áldozatai. Ezek, a, ez a válság nem alakult volna ki, hogyha a stabilitás és a növekedési paktum és a Maastrichti kritériumok teljesültek volna. Én nagyon furcsa helyzetben vagyok, hogy itt párhuzamokat kell vonnom a tagállami kormányok magatartása és eljárásai, illetve a bankok magatartása között minden héten arról beszéltünk, hogy a bankok nem feleltek meg bizonyos számviteli szabályoknak, elvárásoknak, és gyakorlatilag a kormányok is ugyanezt tették. Felelős vállalatirányítást várunk el a bankoktól, ugyanakkor viszont a költségvetésekben is olyan jelenségek mutattak, amelyek, mutatkoztak, amelyek a kormányok felelőtlenségére utalnak. És ezekre most derült fény. Itt egyértelmű hatáskört kell adni arra, hogy felvizsgál, a kép, hogy mint az Egyesült Királyságban ezeket a költségvetési gyakorlatokat, és remélem minden tagállam ezt megteszi. De Jong úr, egy percben. Tisztelt elnök úr! koordinált politika szükséges ahhoz, hogy a válsággal szembenézzünk, azonban az Európai Unió nem szabad, hogy a nagy vállalatok utánfutójává váljon. Két alkalommal is már szükség volt arra, hogy megmentsük a bankrendszert, anélkül, hogy bármi részét is vállalták volna a számlának. Az elmúlt évek során a Hollandia segítségével 2,5 milliárd eurót költöttek erre, és ugyanakkor a legnagyobb munka nyugdíjalap, APP 1 milliárd kötvényt görög államkötvényt vásárolt. Más szavakkal a spekuláció továbbra is folytatódik, és nem lehet a nyugdíjalapokat kimenteni. A 2020-as stratégia rendet kell, hogy teremtsen mindebben. Nem úgy, hogy szigorú megtisztítást hajtanak végre, hanem a spekulánsok ellen kell fellépni, és arra is szükség van, hogy bevezessünk egy életképes banki és pénzügyi szolgáltatás adóztatást európai szinten. Szalavrakosz úr, egy percben. Elnök úr, én is támogatom elméletben Oli Rén úr javaslatait, hiszen ez nagyon fontos Európa számára. Ezt mindenféleképpen tiszteletben kell tartani. Viszont a következő megjegyzésem lenne, A magas láz legalább annyira veszélyes a gazdaság számára, mint a kihűlés. A Maastricht kritériumokat már régóta alkalmazunk, és elvárjuk a nemzetgazdaságoktól, hogy ez, ezeket betartsák. Most viszont az sem megengedhető, hogy a recesszió tovább folytatódjék. Az egyes nemzetgazdaságok egyre elszegényednek. Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy ez a világot eluraló nyugtalanság arra vezethető vissza, hogy óriási vagyonok halmozottak fel, és most meg kell próbálnunk Európa szintjén a gazdasági növekedést ismét útjára állítani. Köszönöm szépen. Köszönöm, Mauro úr, két percben. Grazie, signor Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Kiefer Hofstadt említette, hogy nincs megelégedve azzal, hogy nacionalista, marxista retorikát alkalmaznak a válságokból való kilábalásra. Néhány héttel ezelőtt itt a parlamentben sokan kértük, hogy nyilvánuljon meg a szolidaritás Görögország felé amikor bajba jutnak a tagállamok, Európában, ki kell állni, mell- Európának ki kell állni mellettük. De mit is jelent ez? Mi az értelme ennek, hogyha a stabilitás, a felelősség, tudat nem működik majd ezután? Hogyha ilyen körülmények között nyilvánul meg a szolidaritás, akkor Európai Unió arra redukálja önmagát, hogy megfizeti azok, azon tagállamok által okozott károkat, akik nem elég felelősség teljesen kormányozzák országunkat. Fontos lenne, hogy az Európai Unió független legyen és felelős. Az európaista retorikának e, retorikában beszélünk a, finansz, a pénzügyi piac hiányosságairól, beszélünk az euró beszélünk arról, hogy nyugdíj reformokat hogyan kell végrehajtani. A válság közepén vagyunk, de ez nem azért következett be ez a válság, mert túlságosan túlépítkezett Európa. Nem, éppen az ellenkezője az igaz Európa, túlságosan kevés. Fontos, hogy a stabilitás, a felelősség, tudat kérdésében Európa nyomást gyakoroljon a nemzeti kormányokra. egész egyszerűen az lenne a feladatunk, hogy megvalósuljanak azon, az, azon intézkedések, azon alapelvek, amelyről egy döntéseket hozunk. Köszönöm szépen. A úr, két percben. Európa, a népek Európája, nem a tagállamok Európája. A jelenlegi válság, az európai válság az európai politika válság, amely képtelen a piacokat irányítani. A politikai intézmények nem képesek megoldásokat találni, képtelen az európai kormányzást megvalósítani, és ez nem csupán retorika. Néhány perccel ezelőtt Angela Merkel Németországban megrendítette a vészhalangot, anélkül, hogy, meg, hogy meggyőző intézkedésekkel biztosította volna a befektetőket, avagy a piacot. Ez veszélyezteti az eurót, és meggyengíti az egész Európai Uniót. Jelenleg a piacok is megrendültek a néhány perccel ezelőtt tartott, megtett bejelentés miatt. Így elszegényedünk, bizonytalanabbak leszünk csak egy valós európai governance vagy kormányzás védheti meg az európai, az az eurót, az egységes valutát. El kell új, újítunk kell, el kell határolódnunk a régi nacionalista retorikától. Nagyon fontos, hogy európai koordinált terveket, intézkedéseket tegyünk. Az európai gazdasági növekedés kell, hogy előttünk járjon. Nagyon fontos segélyeket hoztak már meg, de ez nem volt elégséges. Sokkal erőteljesebb politikai kezdeményezésre van szükség, amely irányítja a piacot, amely nagy mértékű politikai források, forrás mobilitást tesz lehetővé, amely a termelékenységet és a versenyképességet növeli. ne féljünk attól, hogy kommunitárius, közösségi projektekbe fektessünk be. Elnök úr, ennek a parlamentnek igen nagy a felelőssége abban, hogy saját felelősségével, autoritásával segítse a tagállamokat abban, hogy kilépjen a nemzeti kormányzásból és európai elveket valósítson. Köszönöm szépen. Az európai kormányok gazdaságirányítási rendszerről beszélünk. Itt a kormányok sajnos utólagosan reagáltak a válságra, és ez botrányos. Itt a kormányoknak akkor kellene reagálni, amikor a piacok első jelét mutatják a meggyengülésnek. Ha ez lett volna, akkor pontosan tudtuk volna, hogy az európai gazdaságok pénzügyi és költségvetési politikája bizonyos problémától szenved, és ezt kellett volna megelőzni. Tehát egy erőteljes szabályozásra van szükség, szankciómechanizmusra, meg kell nevezni azt, aki hibázott, és ezt egy erőteljesebb gazdaságirányításra. Az is egyértelmű, hogy az eurózónán belül voltak belső feszültségek, és ez egy szakító próbája a közös valutának. A bizottságnak ezt a problémát kell kezelnie, a bizottságnak kell a költségvetéseket, az egyes nemzeti költségvetéseket valamilyen módon koordinálni. Természetesen tudjuk, hogy az államháztartási jog egy szuverén joga minden nemzeti parlamentnek, de több Európára van szükségünk, nem kevesebb Európára. Most van az utolsó esély és hogyha a bizottság és a tanács e tekintetben nem működik együtt, akkor attól tartok, hogy komoly problémák elé nézünk. Kirius úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek Mauro úrral abban, hogy nincs elég Európa, nem megfelelően lépünk fel a válság ellen Az intézményi építés foglalja le energiáinkat, de az együttműködésre nem figyeltünk oda, nem egyeztettünk, amikor a válságról volt szó. A, amikor Lengyelországról van szó például, akkor elmondhatjuk, hogy nagyon sok áldozata van a válságnak, az emberek azt várják el az Európai Uniótól, hogy segítsen, és nagyon kevés ilyen segítség csörgedezik. Az Európai Unió azért gyenge, mert költségvetése nem elég nagy, és egész egyszerűen nincsenek források a különböző intézkedésekre. Politikai terveinket nem tudjuk megvalósítani források hiányában. A jövőben is ez lesz jellemző, úgyhogy valamit változtatni kéne. Eh, Köszönöm szépen, Audi úr, két percben. Köszönöm szépen, elnök úr eljött az igazság pillanata, a józanság, a felelősség ideje, ami európai válság, válságban, ami nem csak európai, hanem világi. Világirányítás kezd kialakulni, mi lesz az európaiak befolyása? Hogyan fogjuk ezt a világirányítást befolyásolni, hogyha nem tudjuk a saját irányításunkat sem megvalósítani európai szinten? 50 éves építkezés után ki az, aki láthatta volna, hogy e, a e, nemzeti önzéssel szemben szétesés felé megyünk? legyünk hogyan lehet állampolgárságot, identitást építeni az állampolgárok nélkül, hogyan lehet jogállamiságot létrehozni, ha ezt nem tesz, veszük figyelembe. A berlini fal leomlása után egyesítettük a kontinenst, és olyan büszkék voltunk, hogy nem láttuk a saját gyengeségeinket. A válság teljes erővel itt van, egy törékeny Európa van, rosszul irányított, egyes esetekben korrumpált államokkal. Ez próbára tesz bennünket, és valamennyien tudjuk, hogy hogy a láncnak az erejét a leggyengébb láncem adja meg, és most a leggyengébbeknél vagyunk. Itt az idő, és ez lesz a mi erőnk, hogyha megmentjük ezt. Nem az európai szabályok a rosszak, hanem az alkalmazások nem megfelelő a tagállamok szintjén, és az Európai Bizottság, amelyik pedig nem figyelt kellően oda a hibázó államokra. Nem kevesebb Európára, hanem több Európára van szükség, de a józanság felelős átlátható Európára. Igen, és a stabilitási és növekedési paktumot tiszteletben tiszteletben kell tartani, meg kell reformálni, de meg kell találni az állampolgároknak a bizalmát is, és ez pedig a növekedésen és a foglalkoztatáson keresztül megy. Hogyha az állam nem ruház be, akkor ne várjuk ezt a magánszektortól sem. A megfelelő politikai azt javaslom, hogy egy nagy er, európai beruházási tervet valósítsunk meg ezer milliárd euróval, és legyünk a legversenyképesek meg a világon, infrastruktúrában, gyors gyors vasutakkal, autópályával, egészségügy, kutatás, oktatás, és a költségvetésüket is reformáljuk meg valamennyi közszereplővel, és nevezetesen az Európai Köz, Beruházási Bankkal együtt. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Ferére asszony egy percben következik. Sr. Presidente, eh, Sr. Comissário. Elnök úr, Biztos úr, a gazdasági és valuta unió tíz évvel, eh, rövidet ezelőtt ünnepelte tizedik eh, évfordulóját, most viszont már eh, a válságot éljük meg. A gazdaság és valuta unió nem került befejezésre, legalábbis csak megmentő és mentő intézkedéseket tudunk hozni a válság közepette emiatt de figyelembe kell vennünk azt is, hogy ezeket a döntéseket, amiket most meg kell hozzunk, rendkívül fájdalmasak lesznek. Ezeken keresztül látható, hogy mennyire veszélyeztetett az euró, és milyen nagy mértékben veszte, veszített presztízséből az, az emberek és a világ szemében. Az Európai Unió integrációs folyamat, nem csak együttműködés a különböző országok között egy olyan terv, egy olyan cél, amelyet még nem értünk el. De most fennáll a veszélye annak, hogy eltűrjön. Több prioritás is van. Egyrészt az eszközöket tovább ki kell építeni, amelyeket a sürgősségi eljárás kezeltében hoztunk. Az euró alap, az, a jobb európai felügyelet, az euró alap és a bankválságot kikerülő megmentő intézkedések. A második csomag a nem túl erős gazdaságra van szükség akkor, amikor a gazdaság gyenge. A jelenlegi euró árfolyam tarthatatlan. Figyelembe kell vegyük azt, ami a társadalmi stratégia szempontjából is fontos a 2020-as célkitűzéseket el kell érjük. Az adókonszolidáció jó, szép, de hogyha eltérnek a az Európai Uniós tagállamok növekedési arányai, akkor ez tarthatatlan. A konvergencia politikát kell újraéleszteni. Pietrovski úr egy percben. już po raz trzeci parlament europejski pochyla się nad centralnie harmadszor vitázunk a az Európa 2020-as 10 éves programról. Nagyon sok tagország negatív magatartást tanúsított ezzel a programmal kapcsolatban. Olyan tagországok, amelyek régi politikai rendszerekkel bírnak de azért is, mert a Lisszaboni stratégia megbukott. Már az elmúlt vita alkalmával utaltam arra, hogy ennek a dokumentumnak a tartalma egyáltalán nincs összhangban mindazzal, ami jelenleg történik a az Európai Unióban a tanács és a bizottság időközben döntéseket hoztak, amelyek az eurózóna stabilizálását kell, hogy eredményezzék. Több száz millió, milliárd euró az az Európai Unió stabilizálására. Ez azonban nem valósulhat meg az új tagországok kárára. Nem lehet megkurtítani azokat a programokat, amelyek az új tagországok számára kerültek kidolgozásra, mint például Lengyelország. Egyensúlynak kell lennie. Köszönöm, mondja az elnök, Major Oreha, két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy a legsúlyosabb válság nem a jelenlegi válság. Nem az a válság, amit most megélünk, hanem az a válság, amelyre még sor kerülhet, ha nem fogjuk tudni levonni a megfelelő végkövetkeztetéseket a jelenlegi helyzetből. Azt gondolom, hogy lehetőségeinken túlmentünk, eltávolodtunk a reálgazdaságtól, és fiktív gazdasági politikát folytattunk. Ez vonatkozik mind a családokra, mind pedig az államra. És nem tudtuk felfogni azt, hogy egy élőlény ugyan növekedni tud, de hogyha túl súlyossá válik, akkor már más a helyzet. Feltétlenül erőre van szükség, nem szabad, hogy túlságosan elhízzon ez az élőlény, és a válság, amelyet most megérünk néhány hónappal ezelőtt még teljesen máshogy nézett ki, és néhány hónap múlva is máshogy fog kinézni. Gazdasági és pénzügyi válság kezdődött el, és ez egyre inkább szociális válságá alakul. Mielőtt ez a szociális válság tényleg kialakul, tudnunk kell azt, hogy itt bizalmi válságról van szó, nem pusztán az euró válságáról. A politikai folyamatokat ellenőrizzük, bizalmi válságot élünk meg, ezt érzékeljük, éppen ezért látnunk kell azt, hogy mind kell módosítanunk. Politikai, intézményi szempontból, és mindenkinek magára nézve is. Éppen ezért az Európai Parlament nem szabad, hogy más intézményekre kell, hogy mutogasson, hanem fel kell, hogy tegye a kérdés saját magának, hogyan tud hozzájárulni a változáshoz. Sok érvet hallottunk, illetve okot, amiatt a válság, ami miatt a válság kialakult, de két kérdésről el kell gondolkodnunk. Először is Európában kohéziót kell kialakítani, a parlamentben is, és nem lehet két, ilyen két különböző koncepciót kialakítani az európai társadalomban. El kell mondanunk az igazságot. Köszönöm. Köszönöm szépen, Podimata asszony, másfél percben adom meg a szót. Köszönöm szépen. Néhány pillanatot hadd szánjak arra, hogy megköszönjem a kollégáknak, akik eljöttek erre a vitára a részvételőket. Lange úr sajnos nincs itt. Úgy gondolom, hogy teljesen elfogadhatatlan, hogy egyes görög képviselők ellene szavaztak a görög segélycsomagnak. Jó lenne, hogyha Lange úr újra elmagyarázná az EPP frakciónak, hogy ki is a felelős az elmúlt néhány évben Görögországban kialakult helyzet helyzetért. Nyilván őszintén meg kell vizsgálni a problémákat, az euróövezet problémáit, de egyértelmű, hogy a világgazdasági rendszerével is foglalkoznunk kell. A globalizált pénzügyi rendszer nem kaphat túl nagy hatalmat. Európa Európának tiszteletben kell tartania a saját maga által meghatározott értékeket az euróövezetet támogatni kell. Nagyon jó ötlet ennek a mechanizmusnak a kialakítása, de a válságkezelés nem elégséges a válság gyökereit nemzeti és európai szinten is meg kell néznünk, és hiba lenne, hogyha a gyermekeink, unokáink jövőjét alásva csak a gazdasággal foglalkoznánk, a foglalkoztatással és a jóléti állam alapjaival. Nem, mert ezek nagyon fontosak minnyájunk számára a gazdasági együttműködés erősítéséről beszélünk, egy, jobb egyensúlyt kell kialakítani a rendszerben, mert a stabilitási és növekedési paktumot egyszerűen nem alkalmazunk pillanatnyilag, mert nem volt működőképes. Nagyon fontos lenne a munkahelyek teremtése is 2020-ra. Köszönöm. Köszönöm, Rangel úr, két percben. Tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Több EPP-s képviselő társam már az egész helyzetet igen kimerítően bemutatta. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy a tagállamok szerepéről is szó essék, ugyanis a kormányoknak is van azért szerepe, nekik kell az elvárásokat, a szabályokat, az új feltételeket kialakítani, betartatni a tagállamokban annak érdekében, hogy az euróvezet működőképes lehessen. a PSD Portugáliában támogatja a szocialista kormányt a megszorító intézkedésekben. 15 éven keresztül hibákat követett el a szocialista kormány, ezeket most orvosolni kell, de fontos, hogy kilábaljunk a válságból. Ezért támogatjuk a megszorításokat. Ugyanakkor kritikusak is vagyunk a kormányal szemben, és ez jó példa, amit más államok is követhetnének sok ország nem csökkenti megfelelő mértékben a kiadásait. Fontos ugye, hogy a deficit csökkentéséhez a bevételek növekedjenek, de a kiadások csökkentése oldalával is foglalkozni kell. Így lehet az államháztartási hiányt, az államadósságot csökkenteni. Portugália példája azt hiszem, hogy követendő példa a nehéz helyzetbe jutott országok mindegyike számára. Itt az Európai Parlamentben felelősen kell eljárnunk, és fontos, hogy mi európai képviselők országainkban is elmagyarázzuk, hogy mennyire fontosak ezek az intézkedések. Az EPP álma, és nagyon sokak álma az integráció beteljesítése, de ez csak akkor lehet sikeres, hogyha a szükséges intézkedéseket meghozzák a kormányok. Köszönöm. Fármúr, másfél percben. Kära kolléger, på Tisztelt kollégák, kedves kolléganők, néhány fontos dolog a közös gazdaságpolitikában kihat az Európai Unió költségvetésére is. A stratégiai zászlóshajó projektek az EU, az EU 2020-as programjában a pénzügyi piacok ellenőrzése pozíciói és egy sor új feladatot is tartalmaz a Lisszaboni szerződés alapján. Az Európai Uniónak sok tagállamában rendkívül nehéz gazdasági helyzet van, óriási költségvetési problémákkal. Másrészt az is világos, hogy az Európai Unió most fontos intézkedésekkel hozzá tud járulni ahhoz, hogy elinduljon a tagállamokban a fellendülés. Az Európai Uniós költségvetést ezért olyan területekre kell koncentrálni, ahol többletértéket lehet európai többletértéket lehet megvalósítani. Az európai költségvetést így lehet erősíteni. A tagállamok nem adhatnak át új feladatokat az Európai Uniónak források nélkül. A kutatáspolitikára gondolok, olyan projektekre, mint az infrastruktúra kiépítés. A jobb gazdasági jövő érdekében nagyon fontos az, hogy a jelenlegi gazdaságpolitikával olyan konstruktív hozzáállást alakítsunk ki az EU költségvetés tárgyalásai során, amely sikeres lesz a pénzügyi terv tárgyalásánál 2013 után. Egyébként nem sikerül a növekedést és foglalkoztatást elindítani. Köszönöm szépen. Skilakakis úr két percben. Elnök úr, Görög képviselőként szeretném megint ismételni, ami Görögországban már nyilvánosan ismert, tudnélik az, hogy milyen nagyra értékelem az európai mechanizmusokból induló támogatást a görög hatóságok és a görög gazdaság felé szigorral, de mégis eredményesen meg lehet menteni a görög gazdaságot. Ha ezek a segélymechanizmusok más támogatási intézkedésekhez hasonlóan gyorsan hozták volna meg, akkor nem lenne ilyen nagy a baj, de túl későn tudatosult a, a baj. Most azonban látjuk, hogy közvetlenül és valóságosan próbálják az Európai Unióban megoldani a tényleges gazdasági problémákat. Hogyan, hogyan jutottunk id, idáig? Többet költöttünk, mint amennyit lehetett volna, és ezzel a jövőt terheltük. A válság idején is költöttünk, és továbbra is költekezni fogunk, hogyha végre egy világosá kell, egy, végre világosá kell, hogy váljon hogy ha valaki a lehetőségei fölött él, akkor Görögországhoz hasonló helyzetbe kerül. Az intézmények, különösen az Európai Valuta Alap és más eh, eszközök sokat segítenek, de nem szabad az adósodás és a deficit teljes mértékét eh, csak figyelembe venni, hanem annak le, eh, ledolgozási, megszüntetési lehetőségét is. A kapitalizmus itt a pénzügyi problémák elindítója volt, azért mert olyan személyek eh, irányították eh, a gazdaságot, akik most tőlünk is eh, hasonló áldozatokat követelnek. Nem szabad egyszerűen csak az európai modellhez, a régi reformokhoz ragaszkodni, hogyha a régi tagállamokat, fejletteket is be akarjuk vonni, mert mindenki szegénységbe taszít ez. Köszönöm szépen, Hübner asszony két perc. Köszönöm, elnök úr. Kevés kétség férhet afelől, hogy a jelenlegi válság súlyos, és nagyon magasak a költségek, amelyek az intéz, intézkedésekre szükségesek. Nagyon fontos a fellépés, és fontos azt a történelmi egyensúlyt helyreállítani, amely részben a hibás kormánypolitikáknak köszönhető meg kell várnunk azt, hogy milyen politikai intézkedések, illetve eh, hogyan sikerül ezekkel visszaállítani a tagországokat a növekedési pályára. A több szabályozást választottuk, éppen ezért ennek kéz a kézben kell járnia az egyszerűsítéssel és a pénzügyi eh, piacok eh, egységesítésével. A fiskális és monetáris politikák nem helyettesíthetik a strukturális reformokat. A strukturális reformoknak a meglévő gyengeségek kiegyenlítésében kell segíteniük. A társadalom előregedése, az infláció, az éghajlati politikák által generált kockázatok és a versenyképesség hiánya. Kevesebb közpénzzel kell több feladatot megoldani a közpénzek hiányának hatása lesz mind a tagországokra, mind Európára. Nagyon fontos a megfelelő szabályozási környezet, nem szabad torzítani a versenyhelyzetet, növelni kell a munkavállalók arányát, különösen nők körében, a kutatás, fejlesztés nagyon fontos területek, és ezek az intézkedéseknek eh, a magját kell, hogy képezzék a munkahelyek teremtésében és a növekedés erősítésében. És nagyon fontos a fiskális megszorítások bevezetése és de a figyelem középpontjának az innováción kell lennie. Az Európai Bizottság, az Európai Parlament vissza kell, hogy nyerje azt a stratégiai szerepet, amely bátor európai megoldásokban rejlik, és mind a piacoknak, mind a polgároknak több Európára van szükségük. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Mitchell úr, két percben kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én adottnak tartom azt, hogy a szuverén államokat felelősségre kell vonni a felelősségek, illetve vállalásaik kapcsán. Elérkezett annak az ideje is, hogy körbenézzünk és megnézzük azt, hogy milyen más fellépések járultak hozzá a jelenlegi válsághoz. Annak idején a 30-as években hasonló válság volt. Az Európai Unióban szolidaritás van, intézményi kapacitások, a az Európai Központi Bank is létezik, és igenis tanulhatunk a múlt hibáiból. 27 tagország van, és ezek közül 16 tagja az eurózónának, az intézménynek, az, az a Japán Központi Bankkal és a Federal Reserve is együtt működnek. Az úgynevezett piacok tulajdonképpen negatíven tekintenek szinte az összes lépésre. Én támogatom a szabad piacot, de a protekcionizmus nem működik. De vajon a mi piacaink tényleg szabadok-e? hiszen ha őket babusgatjuk, akkor a válság erősödhet és nagyon fontos a szuverén országokat felelősségre vonni, és fontos ezt a kompetenciát kiaknázni, és a piacokat a saját céljainkra felhasználni. Az, euró helyettesítheti a dollárt, ez néhányakban kétségként merül fel, például az olajpiacon, és a közös szuverén jogok fenntartása nagyon fontos Európában. A politikai vezetőknek el kell gondolkodniuk mindarról, ami történik. Megismétlem a tagországoknak, fegyelmezetteknek kell lennie, belétve az én tagországomat is. Természetesen erre szükség van, minden hangsúlyt a tagországokra kell fektetni, és az elnökségtől meg szeretném tudni azt, illetve biztostól is, hogy

a bizottság és a tanács által javasolt intézkedéseket üdvözöljük. Már egy ideje meghozhattuk volna ezeket az intézkedéseket, és akkor uh, a már a kialakult válság nagy részét uh, meg lehetett volna előzni. A gazdasági irányítás hiánya uh, az eredményezte, hogy a parlament bevonása nélkül egy csomó intézkedés történt follow-up mechanizmusokra is szükség lesz. A múlt évben egy csomó pénzt injektáltak a bankokba, ez fontos volt, de a bankok megmentése nem segített a gazdaság többi részének. A stabilitási és növekedési paktumot nem tartották be, a deficitek nagyon magasak lettek. Egyes államok, egyes kormányok megmondták az igazságot az állampolgáraiknak, és megszorító intézkedéseket vezettek be. Más országokban azonban ez nem történt meg, és ezért a, az európai polgárok a különböző országokban különböző helyzetekbe kerültek, pedig az összes állam felelős. Nem költhetünk, fogyaszthatunk el többet, mint amit megtermeltünk. Pénzügyi stabilitásra van szükség, ezért új stabilitási mechanizmusra van szükség, egy új európai valuta alapot kell létrehozni. Ezeket az intézkedéseket gazdaságélénkítő, ellenőrző és follow-up mechanizmusok kell, hogy kövessék, csak így tudunk igazi irányítást kialakítani az összes tagállam hasznára. Köszönöm. Kedves kollégák, most pedig a spontán hozzászólások következnek. Úgy gondolom, hogy a tanács és különösen a bizottság is szeretne még érdemben hozzászólni a vita lezárásaként, úgyhogy szigorúan egy percben fogom korlátozni a hozzászólásokat. Elnézést, hogyha goromba leszek, de csak így tudunk mindenkinek szót adni. Megines asszony következik, tessék. Tisztelt elnök úr, Természetesen betartom ezt a szabályt. Én üdvözlöm a spanyol elnökségnek a produktív rendszerekre vonatkozó észrevételeit és a versenyképesség hangsúlyozását. Úgy gondolom, hogy ilyen típusú beszélgetésekből többre lenne szükség itt a parlamentben, a tanácssal és a bizottsággal. Ami a lassú reagálást illeti, ezt is meg kell vizsgálni, eh, mert gond van az európai rendszer letargiájával és válaszadókészségével. Ugye eh, már a bankválságnál sikerült gyorsan reagálni, de most nem tudtunk gyorsan reagálni. Végül pedig arról beszélnék, hogy a bizottság négy pillérre építi az új stratégiát. Azt gondolom, hogy a saját szerepével is foglalkoznia kell a bizottságnak. A növekedési és stabilitási paktum egyfajta soft módon került érvényre juttatásra, és ez nem volt működőképes. Csak akkor lesz működőképes az, amit most javasolnak, hogyha önök használják is a hatáskörüket. Köszönöm. În această perioadă de criză economică, strategia Europa 2020 Basescu, colegă, nu ai pertre. Altă parte reprezintă însă și o oportunitate. Ea poate... A jelenlegi helyzet nem csak váltság, de lehetőségeink is vannak. Ösztönözhet arra, hogy a a régóta esedékes gazdasági és szociális reformot párhuzamosan előrébb vigyük. Szolidaritás, alkalmazkodó képesség egyaránt fontos. Fenn kell tartsuk a koherencia alapok fontos szerepét, hiszen ezek alapvetően fontosak ahhoz, hogy csökkentsük az Európai Unió régiói közti különbségeket. Másrészt nyilvánvaló az is, hogy az Európai Uniós célkitűzéseket nem válhatnak automatikusan nemzeti célokká. Ezeket a tagállamok lehetőségeihez kell igazítani. A román kormány egy magas szintű munkacsoportot hozott létre, ennek feladata a nemzeti célkitűzések megfogalmazása és a nemzeti reformterm koordinálása. Köszönöm szépen. Köszönöm, Pápadopoulou asszony, egy percre. Ezt a nagoron, a a piacok viselkedése és a bankok viselkedése eljárása az, ami gyakorlatilag ellenőrizhetetlenné vált. Fenyegető Mindez különösen a gazdaságilag leggyengébbnek tekinthető országok számára. Görögország példáján látjuk, hogy a spekulánsok az egész országot veszélyeztetik. A szolidaritás csak nagyon későn ébredt fel és indult el. Rengeteg tüntetés volt, és sajnos áldozat is. Most azonban már a válság éllovasai az államok és nem a bankok Európának sokkal nagyobb szociális szolidaritásra van szükség a pénzügyi rendszer javítására, és a stabilitási és növekedési egyezmény jobb betartására több gazdaságpolitika, az egyenlőtlenségek kiegyenlítése, az, amire szükség van, és az európai népek a tagállamok közti egyenlőtlenségek csökkentését is követelik. A reális és polgárközpontú eljárásra van szükség az EU 2020-as politikájának percben. Schmidt úr, egy percben. Köszönöm szépen. Több együttműködésre van szükségünk, több szolidaritásra, és nem a protekcionizmusra, illetve a nacionalizmusra. Ezt tudjuk, és ezt meg is tanultuk a történelemből. Nehéznek tartom a pénzügyminiszterek döntéseinek követését az egyes költségvetésekkel összefüggésben. Az elmúlt hónapokban fel kell ébreszteni a pénzügyminisztereket is nem szabad a jelenlegi helyzettel megelégedni, és más országokat ugyan lehet ellenőrizni, de az embernek a saját országát is ellenőriznie kell, nem csak Spanyolországot, Portugáliát, hiszen egymásra kell, hogy hagyatkozzunk, ezért van szükség a bizalomra. A svéd kormány Oli Rén úr Finnországban is megtanultuk azt, hogy tanuljunk a 90-es évek válságából, éppen ezért támogatnunk kell Rén javaslatát. Paska úr, egy percben adom meg a szót, parancsoljon. politika všetkých krajín Európskej únie iba pre... Egy felelős politika a meghatározó, és ez az első lépést jelentheti minden ország esetében a helyzet javításához. A következő lépésnek pedig azoknak az erőfeszítéseknek kell lenniük, amelyek a munkastruktúrák megváltoztatását eredményezhetik. A lakosság nagy része nem produktív területeken tevékenykedik, például a közigazgatásban, éppen ezért nem lehet ilyen sok bürokratát eltartani. Biztos úr! Nézze meg Ázsiát például. Ott nincs olyan sok egyetem, mint nálunk, de nem dolgoznak olyan sokan sem a közigazgatásban, mint itt. Éppen ezért lehetőség adódik a természetes versenyhelyzet kialakítására. Egy egyszerű vállalkozási környezet, egyszerűsített közigazgatási eljárások, illetve a vállalkozások erősítése nagyon fontos. Köszönöm szépen, Bronz úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A gazdasági válság nem olyan időszakos betegség, amiből hamar kigyógyul az Európai Unió. Szisztemikus problémái vannak az EU-nak, és a gazdaságpolitika érvényesülése a tagállamok és az EU között nem megfelelő az a hamis feltételezés érvényesül, hogy nagyon sokféle gazdaság esetében egyetlen valuta jó eszköz lehet. Sajnos nagyon különbözőek a problémák, és a globalizációhoz is különbözőképpen csatlakoztak a tagállamok. Ennek az eredménye katasztrofális. Nem engedhetjük meg, hogy az alacsony jövedelmű, alacsony bérű országokból Európába áramoljanak az emberek tömegei. A minimál bér meghatározása sem akadályozza meg azt, hogy ki vigyék például a termelést a harmadik világba. Köszönöm, elnök úr. Kelem képviselő következik most. Szeretnék köszönetet mondani Rén biztosnak a kedves szavaiért, illetve bizalmáért, Észtország erőfeszítéseit tekintve az euróvezethez való csatlakozásban. 7,5 százalék nagyon alacsony a, a, a deficitje Észtországnak és nagyon köszönöm, hogyha a kollégák pozitív példaként ismerik el Észtországot. Ez bíztató Lettország, Litvánia számára is, ugyanis, hogyha erőfeszítéseket tesznek, akkor érdemeik szerint ítélik meg az ő csatlakozásukat is. Az euróövezethez most csatlakozni nem egyszerűen kiváltság, azt is jelenti, hogy szolidaritásbeli kötelezettséget vállalunk, és már a kezdetektől részt veszünk a konszolidációs csomagban is. De meg vagyok győződve róla, hogy ez a helyes döntés, ugyanis az euróövezetben való részvétel egy közös úton való együtthaladást jelent. Böge úr egy percben. Herr Böge. Böge úr. Minuten. Böge úr egy percben. Ha nincs itt Bőge úr, akkor Lala Vieska asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, e, az Európai Unió gazdasági válságáról tárgyalunk, ami nagyon fontos, hiszen az Európai Unió szempontjából fontos, hogy minden tagállam közös felelősséget vállaljon a gazdasági helyzet egészéért Európában. Úgy gondolom, túl gyors asszonyom, legyen szíves, lassítsa, kéri az elnök a felszólalót. Úgy gondolom, senki sem kételkedhet abban, hogy az államkiadásokon keresztül a tagállamok reformprogramjait be lehetne eh, indítani. Úgy gondolom a legfontosabb prioritás az kell legyen, hogy megvalósítsuk a stabilitási egyezmény célkitűzéseit, a megnevezni és elszé és szégyenbe hozni az a shame, name and shame az, ami nagyon fontos a hibák elkövetése és feltárása során. Úgy gondolom, hogy az elnök félbeszakítja az előadót. Jákoncári asszony e, egy percben. Puheenjohtaja, kriisin pszichológiáhan kuuluu se, Köszönöm szépen, elnök úr. A válság idején a normál pszichológia, hogy másokat vádolunk, okolunk, vagy az, hogy új megoldásokat találunk. A nacionalizmus sok országban erősödik, a protekcionizmus, és másrészt viszont valóban új megoldásokat is teszünk, a bizottság is ezt teszi, és ezt értékelnünk kell. Az EU és a nemzeti szintű politikai, erős politikai rendszerek a piaci erőket meghatározzák. Ha ez nem így van, akkor a dolgok rosszra fordulnak. Le kellene állnunk azzal, hogy újjal mutogassunk Görögországra. Görögország, a görög miniszterelnök, a görög nép, a görög politikusok szempontjából az a fontos, hogy tiszteletet mutassunk irántuk, hiszen nagyon nehéz döntéseket kell, hogy hozzanak. Finnország és Svédország a 90-es évek elején já, volt ugyanebben a helyzetben, nehéz döntésekre volt szükség. Nagyon szép dolgokat hallottunk Görögországról, de ekkor is félbe kell, hogy szakítsa az elnök a felszólalót. A következő előadó Földer úr. Are you here? Teurer? Yeah. Teurer, yes, I'm sorry. Teurer úr. Elnök úr, kedves kollégák! A jelenlegi vitában, amikor a működő gazdasági kormányzatról tárgyalunk, akkor úgy gondolom, hogy a hosszú távú perspektíva még nem megfelelő. Most kell a rövid távú stratégiákat meghatározni, amik aztán majd hosszú távú stratégiába kapcsolódnak, de ehhez piaci vízióra van szükség. A Lisszaboni szerződés erre már erről rendelkezik végre, élettel kell megtölteni. Ez a modell volt a gazdasági modell Németországban. Már 1950-ben a a gazdasági szakértők megjegyezték, hogy nem a gazdasági folyamatok irányítására kell összpontosítani, hanem a, a, a rendszerekre, ezért egy ilyen rendpolitikai, egy rendező politikai elvekre épülő politikát kérek, erre kellene összpontosítani. A versenyképesség a gazdaság eredménye, nem pedig a, az elindítója. Köszönöm. A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 Rubik, Köszönöm szépen, Rubik kollega, egy perc. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A 2020-as stratégia rendkívüli kihívás elé állít. Úgy gondolom, hogy különösen a kis és közepes vállalatokra kell figyeljünk. Követelhetnénk, követelni kellene, hogy 2020-ig figyeljünk arra, hogy a KKV-k 20%-os minimális saját tőke arányt éljenek el átlagban. Európában erős középosztályra van szükség. A munkavállalók kétharmadát foglalkoztatják, a bruttó nemzeti termék 50%-át termelik, és az adók 80%-át adják a kis és közepes vállalkozások. A bizottság elfelejtkezett úgy gondolom arról, hogy a KKV célkitűzéseit a programba erősebb mértékben vegye be. Réni biztos úr határozottan, Réni biztos úr határozottan felszólítom önt, hogy a kkv érdekében járjon el, és ezen vállalatokra vonatkozó célkitűzéseket és munkavállalóikra erősítse. Köszönöm. Uh, a ver, Köszönöm szépen. A következő felszólaló is egy perc. Uh, Tisztelt elnök úr, tanács tisztelt képviselője és tisztelt biztos úr. Ma nagyon érdekes vitát hallhattunk a válságról, különösen a Görögországban kialakult válságról, és eh, a vita elsősorban arról szólt, hogy hogyan lehet irányítani az EU-t a jövőben. De hogy eh, Többektől hallottuk, sokaknak fontos, hogy megtalálják, hogy kinek a hibája a jelenlegi helyzet kialakulása. És valóban fontos, hogy felvessük, hogy ki a felelős, nem egyszerűen az intézmények kollektív felelősségéről van szó. Szeretném megemlíteni, hogy Almunia korábbi pénzügyi biztos nagyon kritikusan viszonyult bizonyos tagállamok magatartásához. Görögországgal szemben mégis elnéző volt. Mondjon le, hogyha nem tudta megoldani ezt a problémát. Kelly úr. Tisztelt elnök úr, egy perc alatt egy csomó mindent kellene mondanom. A pénzügyi válság azért alakult ki, mert nem volt megfelelő szabályozás, felügyelet, irányítás. Az most ismertetett intézkedésekkel a jövőben szeretnénk megakadályozni ennek a helyzetnek a kialakulását. Természetesen a kormányok és az állampolgárok számára is hasznos, hogyha ez sikeres lesz. Úgyhogy én nagyra értékelem ezeket a törekvéseket. Nagyon fontos, hogy a minősítő ügynökségek, a spekulátorok terrorjával is leszámoljunk, hiszen a kormányokat is maguk alá gyűrték nagyon fontos, hogy a pénzügyi terroristákat leküzdjük és jobb jövőt építhessünk. Köszönöm. Kádenbach asszony, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, tisztelt tanácsi képviselő. Ma egy közös európai gazdasági irányításról beszélünk, és azt gondolom, hogy elérkezett annak az ideje, hogy kimondjuk, a piac önmagában nem érték az európaiaknak, nem az a feladatuk, hogy a piacot szolgálják, hanem a piacnak kell az 500 millió európai polgárt szolgálnia. Meg vagyok győződve arról, hogy konszolidálásra és növekedésre van szükség de fontos ezeket összekössük még egy másik szóval is, a szociálisan elfogadható konszolidációval és a fenntartható növekedéssel a másik oldalon. És ahhoz, hogy ezt el tudjuk érni, szükség van a bizalomra. Az embereknek Európában perspektívára van szükségük, és csak akkor fogjuk tudni nekik ezt megadni, ha meg fogjuk tudni ígérni nekik azt az intézkedések keretében, hogy egy olyan Európában élhetnek, amelynek jólétéből ők is kivehetik a részüket. Egy olyan növekedés, amely csak bizonyokat ír, illet és érint, nem lehet Európa jövője. Köszönöm szépen. Egy percben adom meg a szót. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt egyértelmű, hogy a görög válság kialakulása nagyon sok félelmet ébresztett az állampolgárokban, és szerintem ez jogos. Nem elég, még egyszer szeretném ismételni, hogy egyik kollega is mondta, hogy Görögországot felelősként nevezzük meg. Nagyon fontos, hogy levonjuk a következtetéseket, a megfelelő tanulságokat, hogy politikai, Európát építsünk, és igazi irányítás alakulhasson ki. Sürgősen gazdaságirányítási modellt kell kialakítani Európában. A bizottság azt javasolja, hogy betekintést kapjon előzetesen a nemzeti költségvetés tervezetekbe. Úgy gondolom, hogy az egyik témáról nem lehet rögtön a másikra áttérni, a közös gazdaságirányítása fontos, nem pedig a költségvetés előzetes ellenőrzése. alkotmányos inkoherenciát, lassúságot és olyan bonyolultságot eredményezne ez, amire Európának nincs szüksége. Szerintem a gazdaságirányítást kell egységesíteni, nem pedig a költségvetéseket előzetesen ellenőrizni. Következő képviselő. Mulțumesc, domnule președinte. Știm cu toții că... Köszönöm szépen, elnök úr. Mindjárt tudjuk, hogy a, az Európa új stratégiát azért nyújtották be, hogy a gazdasági válságból kilábaljon Európa és felkészüljön az elkövetkező évtizedre. Nagyon sajnálatos, hogy ez a stratégia egyáltalán nem mutatja meg, hogy hogyan lehetne a legfontosabb közös politikát, a mezőgazdasági politikát megreformálni. Ez annál is súlyosabb, hogy a mezőgazdaság az egyik legfontosabb eszköz lenne a 2020-as stratégia megvalósításában a mezőgazdasággal alig van jelen ebben a dokumentumban. A stratégia foglalkozik a kap jövőjével, de nem lényegi összetevőként tárgyalja a globális megközelítés részeként, pedig a jövőben megkettőződik az élelmiszer igény. Szikierszki úr. Köszönöm szépen Hölgyem és uraim, hiányzik egy eh, megfelelő elemzés annak, hogy miért tört ki a válság Európában és Görögországban, miért tört ki a válság, vannak-e veszélyek más országokra nézve is. Globális válságban vagyunk, a gazdasági válság váltotta ki a pénzügyi válságot, vagy mi vallottunk kudarcon. Ezt egyértelműen ki kell mondanunk, az Európai Unióban hiányos volt a pénzügyi politikák e, koordinálása. A stabilitás és növekedési paktumot nem tartották be a tagországok, és a nemzeti költségvetések eltávolodtak a valóságtól, magasak voltak a költségek, alacsonyak a bevételek, és nem vállalt senki felelősséget a bizottság, mit tett és az Európai Központi Bank. Azt gondolom, hogy őszintének kell lennünk önmagunkkal szemben is, a tagországok a saját állami költségvetéseik felügyetét nem engedik meg. Az elmúlt években legfőképpen a Lisszaboni szerződéssel foglalkoztunk, és kevésbé foglalkoztunk a monetáris unióval. Köszönöm. Ezzel lezárom a vitát. Most López Garidó úrnak adom meg a szót, a tanács képviseletében parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Joggal mondhatjuk azt, hogy a mai helyzet, a jelenlegi helyzet az Európai Unióban más helyzetekhez is hasonlít, más olyan korábbi helyzetekhez, amelyekre már sor került az Európai Unióban. Egy olyan helyzet, illetve korábban is voltak már ilyen helyzetek, amelyeket nehéz volt leküzdeni, de mégiscsak sikerült utalnék a második világháború utáni helyzetre, és eh, az akkori helyzeten való, a helyzetből való kilábalás vezetett mindahhoz, ami az Európai Unió létrehozta a falleomlás, Európa újraegyesítése, szintén egy válságnak volt köszönhető, és erre egy új szerződéssel reagáltunk. Ennek a, az évszázadnak, évezrednek az elején hasonló volt, és a nehéz helyzetekből, mint a jelenlegi is, egyetlen kiút van. Természetesen demagógiába is novalhatjuk magunkat, de ez nem jelentheti a kiutat. Csak az viheti a lópet előre, hogyha a hiányosságokat megszüntetjük, és ezek a hiányosságok egyértelműen kiderültek ebben a jelenlegi súlyos válságban, senki nem ismerte ezeket eddig ilyen mértékben. A piacok dereguláltak voltak, és a versenyképesség szintén nem valósult meg a termelési rendszerekben, és mindezeknek jelentős szociális hatásai is megmutatkoztak. A 27 tagországok a tagország közül 20 tagország ellen eljárás folyik túlzott költségvetési hiány miatt. A gazdaságpolitikában nincsen rend. A válasznak a több Európának kell lennie, nem pedig a kevesebb Európa a válasz. Európa reagált. Korábbi hozzászólásokra is utalni Krén úr megnyilatkozásaira. Egyértelműen kiderült az, hogy az Európai Unió milyen módon lépett fel. A válság tovább mélyült, és azt gondolom, hogy éppen ezért a mi reagálásunknak is fel kell gyorsulnia, annak érdekében, hogy ezeket az alapvető problémákat meg tudjuk oldani, amelyek még mindig léteznek az jelenleg Európában, és amelyek a mostani válsághoz vezettek. Nagyon fontos az együttműködés az európai szervek között, és én ezt az együttműködést szeretném felajánlani az Európai Parlamentnek. parlamentnek. Azt gondolom, hogy öt aspektusnak kell érvényesülnie, mégpedig pedig intenzívebben. És a feladatot is gyorsan kell tudnunk megoldani. Először is a szolidaritás kérdése az eurózónán belül. Görögország, a Görögországnak juttatott segély igenis indokolt volt, megfelelő lépés volt mindez. A 700 millió eurós alapot rendelkezésre bocsátottuk Görögország számára illetve olyan esetekre, amelyek be nem látható okok miatt következnek be és okozhatják az államcsődöt. Azt gondolom, hogy ez megfelelő döntés, amelyet az Európai Csúcsrálkozó május 9-én hozott. Az Európai Központi Bank államadóságokat vásárol fel olyan módon, amelyekre a Lisszaboni szerződés is lehetőséget biztosít. Létezik egy pénzügyi felügyeleti csomag is, és tegnap az ECOFIN ülésén elfogadták a e, tőkefedezeti alapokról szóló rendeletet. Ez azt jelenti, hogy vannak szabályozások, és a tárgyalások a parlament és a tanács között a pénzügyi területen minél hamarabb fontos, hogy lezáruljanak. Ebben a csomagban a az értékelő ügynökségeket is meghatároztuk, ezek feladatait, őket európai hatóságok fogják ellenőrizni. Ez szintén egy reakció bizonyos olyan gazdasági aspektusokra, amelyekről már korábban volt szó. Nagyon fontos a versenyképesség erősítése, a júniusi csúcs találkozó nagyon fontos, hogy el tudja fogadni az Európa 2020-as stratégiát. Ez egy olyan stratégia, amelyben mennyis, minősíthető és mennyisíthető célok szerepelnek a szociális befogadás érdekében. Tehát sokkal magasabb, erősebb kritériumok alapján fogjuk ezt a témát kezelni, mint annak idején a Lisszaboni szerződésben. Ferhofstadt úr is kitért erre. Pozitív ösztönző tényezőket szeretnénk a célok elérése érdekében megragadni, például az Európai Unió strukturális alapjait. És egy negyedik nagyon fontos tény, a gazdasági politikák koordinálásáról szóló csomag, ezt a csomagot Oli Rén nyújtotta be május 12-én, és ezt a csomagot az ECOFIN tanács tegnap ellenőrizte, illetve megvizsgálta. Egy nagyon fontos csomagról van szó, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi áll az ötödik cikkelyben az Európai Unió működéséről. A tagországok kötelesek foglalkozni ezzel a témával és kötelesek gazdaságpolitikáikat és foglalkoztatáspolitikáikat koordinálni. Ez nem azt jelenti pusztán, hogy kívánatos ennek a feladatnak a megoldása, hanem a tagországok kötelesek ezt megtenni. A 103. cikkében, a bizottsági javaslat a 103. cikkében erre utalás történik, és ez nagyon fontos. Fontos a döntéshozatal felgyorsítása, amelyet a G8 a 20 találkozán fogadnak majd el az érintettek. Nagyon fontos azokkal a szempontokkal foglalkozni, amelyek az európai jobb gazdasági irányításhoz járulhatnak hozzá. A parlament fontos, hogy ezeket támogassa, ezeket a lépéseket, azért, hogy minél hamarabb meg lehessen őket valósítani. Nem nézhetjük ezeket a folyamatokat ölbetett kézzel. Az Európai Unió fontosabb, mint valaha. Nem csak az Európai Unió, Uniós országok közötti szolidaritásra gondolok, hanem az Európai Unió szervei közötti szolidaritásra. Az Európai Parlament Európai Uniós szerv, a bizottság ugyancsak, a miniszterek tanácsa szintén. És az európai szerveknek nagyon szorosan együtt kell működniük annak érdekében, hogy elindulhasson egy jobb gazdasági irányítás az Európai Unióban, és ez hozzájárulhasson a megoldáshoz. Fontos, hogy az Európai Unióban egy új politikai szakaszba lépjünk, amely a polgárok javát szolgálja. Ők azt várják tőlünk, hogy tegyünk valamit. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, most pedig az Európai Bizottság nevében Oli Rén következik. 12 óra 10 perckor lesz a szavazás, egy kicsit csúszik, hogy a biztos úr is elmondhassa mondandóját. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő asszonyok, képviselő urak! Köszönöm szépen, hogy ilyen komoly és érdemi vitát folytathattunk amely tükrözi azt a komoly, súlyos helyzetet, ami Európát, Európát jellemzi. Hadd mondjam el, hogy nagyra értékelem az Európai Parlament széleskörű támogatását a gazdasági irányítás megerősítése tekintetében. És nagyon figyelmesen meghallgattam Diego López Garrido miniszter urat, és és köszönöm a spanyol elnökségnek is a támogatását és a kiváló együttműködést ebben az ügyben és más kérdésekben is. Teljes mértékben egyetértek azokkal, akik önök közül gazdasági uniót kérnek, hogy gazdasági uniót valósítsunk meg a valuta unió helyett. Ebben az irányban kell elmozdulnunk, és ez az a tanulság, amit le kell szűrnünk ebből a válságból. Három területen kell intézkednünk, mindenek előtt nagyon nagy éberséggel, azonnal meg kell oldani a kialakult válságokat Görögországban és másút most már még egy Lehman Brothers nem fordulhat elő európai területen, ugyanakkor még nem lábaltunk ki teljesen a veszélyzónából. Fontos, hogy a pénzügyi stabilitást megerősítsük Európában, és megvédjük így azt a törékeny gazdaság élénkülést, ami jellemző ma a kontinensünkön. Másrészt fel kell gyorsítani, intenzívebbé kell tenni, illetve ki kell egészíteni, ki kell teljesíteni a, a pénzügyi ö, intézetek felügyeletét, ö, illetve a minősítő ö, ügynökségek ö, kontrollját minél hamarabb meg kellnek valósulnia. Olyan kereteket kell létrehoznunk, amelyekkel a pénzpiacok rendszerszerű problémái felszámolhatóak. Jakos Szári és Szoboda képviselőkkel teljes mértékben egyetértek. A piac jó jól szolgálhat, de nem jó, hogyha őt szolgáljuk mi. Nagyon fontos, hogy a szociális piacgazdaság alapelve eh, felmaradjon, megfelelő eh, jogi keretekre van szükség a eh, pénzpiacok szabályozásához. A harmadik dolog pedig folytatni kell azoknak az intézkedéseknek a meghozatalát, amelyek Európában a irányítást erősítik a stabilitási és növekedési paktumot a fiskális ellenőrzés erősítésével ki kell teljesíteni, és ahogy Karasz úr is mondta, az auditálási jogköröket az elnök félbeszakítja. E, biztos úr, biztos úr, elnézést. Kedves kollégák, ez egy nagyon fontos vitának a lezárása. Mindenkitől azt kérem, hogy ebben a teremben csak minimális mértékben beszélgessenek. Hallgassuk meg a biztos úr záró észrevételeit. Biztos úr, köszönöm szépen, elnök úr. Megszoktam már, de azért nagyon nagyra értékelem, hogyha a ház valamilyen mértékben érdeklődik az iránt, amit mondani akarok. Tehát folytatni kell az azonnali válságkezelést, kiteljesíteni a pénzpiacok reformját, és meg kell erősíteni a gazdaságirányítást. Ez az a három fő feladat, amit minél hamarabb el kell látnunk. És egyetértek Marinescu úrral, aki az Európai Bizottság kommunikációjára hivatkozott, Valóban fél évvel ezelőtt senki nem gondolta volna, hogy ennyire igaz lesz ez a tíz oldala a kommunikációnak, ami a gazdasági irányítás megerősítéséről szól. Tíz oldal rövidnek tűnik, de tele van ez konkrét javaslatokkal, és nagyon nagy szükség van most ezekre Európában. Konkrét jogszabályjavaslatokkal fogok hamarosan előállni. Tehát kezdeményezést tettünk, és tovább fogunk lépni. Ferrovstadt úr azt mondta, ne várjunk a task force-ig, természetesen aktívan és konstruktívan részt veszünk a Rompuy úr által elnökölt Task Force munkájában, de hát igen, élni fogunk a kezdeményező jogkörünkkel, és hamarosan konkrét jogszabály javaslatokat fogunk benyújtani a gazdaság irányítás megerősítéséről ez a lényege a közösségi munkamódszernek, és ezt kérték önök is itt ma teljes joggal. Nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy késlekedjünk. Haladéktalanul cselekednünk kell, elengedhetetlen, hogy ezekkel a kezdeményezésekkel azonnal tovább lépjünk. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőasszonyok, képviselő urak, azzal szeretném zárni, hogy az intézmények szövetségére van szükségünk e célok megvalósítása érdekében. Az Európai Unió mindig akkor tudta a legjobb eredményeket nyújtani, amikor a parlament, a tanács és a bizottság összefogott. Számítok ebből a szempontból önökre, és ebből a szempontból az is fontos, hogy a nemzeti parlamenteket is felsorakoztassuk magunk mellé egy inkluzív, bevonó megközelítés keretében, ahogy Gulág asszony is említ. De mindennél fontosabb, ne feledkezzenek meg róla az európai Európai Parlament segíthet az Európai Uniónak, segíthet minnyájunknak abban, hogy gyorsabban cselekedjünk és határozottan léphessünk fel. Kérem, győzzék meg a választópolgáraikat, segítsenek nekünk meggyőzni a tagállamokat, ahogy a spanyol elnökség is meggyőződéssel végzi majd ezt a munkát Bízom benne, hogy hallatni fogják a hangjukat, és számítok az önök erőteljes, határozott állásfoglalására az Európa 2020-as állásfoglalás kapcsán is ezen a héten a parlamentben. Kedves barátaim, tovább kell határozottan haladnunk előre, hogy megerősítsük Európa gazdasági irányítását. Köszönöm. Gyűrő Pitropó, Köszönöm szépen, biztos úr. A közös meghallgatásnak ezzel vége. Néhány perc múlva pedig megkezdjük a szavazást.